Right, well, well, welcome everybody. I think we have... Jó reggelt kívánok! Azt hiszem vagyunk itt elegem, és így el tudjuk kezdeni a napi rendet. Először is el kell fogadnunk a napi rendet. Valójában kaptunk egy kis plusz időt, mert Trisé hétfőn járt nálunk, és éppen ezért ma nincs itt, és nem is kell itt lennie. Tehát az, annak idején arra szánt időt fel fogjuk használni a vitákban, de azért megpróbáljuk elkerülni a jelentős eltéréseket a menetrendhez képest, mert az egyes képviselők az előre bejelentett időpontra fognak érkezni feltehetőek, tehát gondolom elfogadjuk a napi rendet, rendben van. Akkor az elnök közleményei következnek. Először is csak emlékeztetném önöket arra, hogy a szakbizottság következő ülésére szeptember 12-én este 7 órakor kerül sor, amelynek a napirendjét majd időben megkapják és a másik közlemény, ez az EBRD feltőkisítésével kapcsolatos megbeszélésekről szóló jelentés, amelyet tegnap este fejeztünk be 8 óra után. Remélhetőleg sikerül a tanácssal első olvasatban megállapodnunk, van nekik egy vizsgálati fenntartásuk egyelőre, és ez az adó paradicsomok meghatározására vonatkozik. Remélhetőleg ha sikerülni fog majd adni velük ebben a kérdésben, és mi ugyanis egy tágabb definíció hívei vagyunk, nem pedig az OECD definíció hívei, tehát ennek a kimenetelét még várjuk, de remélem, hogy a az írásbeli folyamat lezajlik hamarosan, és a második szeptemberi plenárison sikerül ezt elfogadni első olvasatban. Nyilván továbbra is tájékoztatom önöket az elnökségtől érkező tájékoztatásokról. Ez tehát az elnöki közlemény. Most pedig a 2012-es költségvetési tervezetről fogunk beszélni, illetve az ahhoz benyújtott módosító indítványokról. Ludvigsen úr, a Ludvigsen úr a jelentéstevő. E, nincs a papíromra felírva, de tudom természetesen, hogy Ludvigsen úr a jelentéstevő, mert többször beszéltünk a témáról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a költségvetést illeti, ma délután fogunk szavazni erről az anyagról, és négy pontot szeretnék külön kiemelni. Először is fontos, hogy az új felügyeleti hatóságok kellő erőforrásokkal rendelkezzenek a munkájuk elvégzéséhez. A tanács arra törekszik, hogy csökkentse a számokat, amelyeket a bizottság javasol, és ezt nem tartom jó ötletnek jó lenne, hogyha a hatóságok több pénzt kapnának a bizottság számításainak megfelelően. Ahhoz azonban, hogy egyértelmű jelzést tudjunk adni ebben a témában, fontos, hogy az elvekben megállapodjunk, nevezetesen abban, hogy a hatóságokat további költségvetéssel kell ellátni fontos, hogy megfelelő apparátussal dolgozhassanak, és elvégezhessék azt a munkát, amit szántunk nekik. Meg kell vizsgálni, hogy milyen kihívásokkal kell, hogy szembenézniük, az átláthatóságot, az ellenőrzést kell erősíteni, annak érdekében, hogy a szabályokat mindenki betartsa és ez szolgálja a gazdasági stabilitás érdekét is. Harmadsorban egyértelműen további lépésekre van szükség ahhoz, hogy megakadályozzuk az adó megkerülés, az adó elkerülést, ezzel a témával a határokon átnyúló együttműködés keretében mindenféleképpen foglalkoznunk kell, és jelét kell adnunk arra, annak is, hogy milyen komoly törekvéseket kívánunk megvalósítani a nemzetközi együttműködés erősítése érdekében. Negyed sorban pedig az EU-n belül a C AP program kiválóan működik, és ez lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy a tőkeforrásokhoz jobban hozzáférhessenek. A program megfelelő eszközöket szolgáltat, és ezeket maximálisan ki kell használnunk annak érdekében, hogy a lendületet meg tudjuk őrizni az európai gazdaság fejlődése tekintetében. A pénzügyi válságot követően egyelőre még nem álltak teljesen talpra a gazdaságok. Én szeretném megköszönni a jelentéstevő kiváló munkáját, és az eredményeket is kiválónak tartom. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Először is Astrid. Merci, Madame la Présidente. Sajnos rossz a mikrofon. C'est pas moi, non? Euh, nem jó a hangminőség, erős az interferencia. Euh, madame Sajnos ez így nem fog menni. You're not being censored, Astrid. Ja, ja. Also noch welche, wie du continue. Bon, euh, Madame la... E, továbbra is nagyon erős az interferencia, ezt így nem fogják a tolmácsok csinálni. Non, les paroles d'Astrid vont trouver beaucoup d'écho. maybe you have to sit with the liberals astrid. Le mien fonctionne sans... Ah non, non, non. Okay, all of the EPP all... are out. Um, so... Hát akkor az összes néppárti képviselő gyakorlatilag nem tud szólni. Schmenke donne de plutz was je target. Oui, ça va au luxembourgeois. Alors je... <laughs> bon, je voudrais dire euh, que nous... Nos, euh, azt szeretném csak mondani, hogy teljes mértékben egyetértünk a raportőrrel, euh, a Shadowk tegnap a kompromisszumos módosítókról megállapodtak, egész egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy itt büszkék lehetünk arra, hogy ezeket a felügyeleti ügynökségeket eh, kialakítottuk, amelyek eh, majd eh, több ellenőrzést fognak gyakorni, gyakorolni a dolgok felett, de hogyha nem adjuk meg nekik a megfelelő pénzeket ahhoz, hogy megfelelően működjenek, akkor megakadályozzuk őket abban, hogy elvégezzék a munkájukat. Nyilván vannak olyanok, akik nem örülnek ezeknek az ügynökségeknek, már a felállításuknak sem, de én azt gondolom, hogy ezeknek az ügynökségeknek mindenképpen meg kell adni a szükséges előirányzatokat. Hadd mondjak egy példát, Luxemburg kisország, a mi pénzügyi ellenőrzési szolgálatunk, bankfelügyeleti szolgálatunk 4-500 embert alkalmaz a bankfelügyelet, az európai bankfelügyelet 60 embert foglalkoztat, az angol bankfelügyelet talán 2000-nél is többet, lehet, hogy ez sok, és ön megmondhatja elnök asszony a miniszterelnökének, hogy itt lehet sporolni, de ezt az előirányzat növelést a kompromisszumos módosítónkban ezért kérjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ole? Köszönöm szépen. Karl Haglund sajnos nem tud részt venni az ülésen, ő a másik árnyék jelentéstevő. Jól ismerjük a finn problémát. Karl egy nagyon fontos szereplő, de, de ha megnézzük az elnök választásokat, minden pártnak jelölnie kell a választások jelöltjeit. Szerintem jó munkát végeztek. Egyetértünk a javaslatokkal, a kompromisszumokkal, amelyekben közösen megalapodtunk, és különösebb problémáink nincsenek. Szeretném megerősíteni, amit Luling asszony elmondott a tekintetben, hogy támogatnunk kell a felügyeleti hatóságokat, az európai felügyeleti hatóságokat, és teljesen rossz irányba haladnánk, hogyha arról beszélnénk, hogy hogyan csökkentsük a forrásaikat. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a számokat, de végül is a kulcsfontosságú tényező a minőség, a színvonal ezen hatóságok munkájában, nagyobb költségvetést, nagyobb forrásokat kell számukra biztosítanunk a jövőben is, ugyanis a felügyeleti munka döntő része változatlanul a 27 tagállamra hárul. Itt a koordinációról van elsősorban szó. Véleményem szerint a tanács javaslata teljesen alaptalan és, és helytelen. Ha megnézzük például az Eurostatot, az Eurostatnak óriási statisztikai munkát kell elvégeznie, és itt is a források szűkösségéről kell beszélnünk. A költségvetési forrásokat tehát meg kell erősíteni. Ole kiváló munkát végzett, Karl Hanglund, és az érti, nevében szeretnénk köszönetet mondani. Köszönöm az ECR képviseletében akar valaki megszólalni? Nem? Sven? Uh, just very briefly, thank you very much. Csak nagyon röviden, én is köszönöm a raportőrnek és az árnyék előadóknak a munkáját. Nagyon hasznos uh, eszmecserét folytattunk, és teljesen egyetértünk a kompromisszumos uh, módosítókkal. Ami a felügyeleti hatóságokat illeti, a tanács javaslata, miszerint még a bizottság javaslatához képest is csökkenteni az előirányzatokat, teljesen elfogadhatatlan, hogyha összehasonlítjuk az ügynökségekben dolgozó emberek létszámát a nemzeti ügynökségekben és hatóságokban dolgozó emberek létszámával, akkor látjuk, hogy teljesen aránytalan ez a dolog, mert egyre több feladatot bízunk ezekre az európai hatóságokra. Hogyha tehát pénzt akarunk megspórolni, akkor a nemzeti szintet kell hatékonyabbá tenni. 1700 ember dolgozik a Bafinnál Németországban, további néhány száz a Bundesbankban, és a kormány nem tud megállapodni arról, hogy a, a Bafin vagy a Bundesbank hivatalába koncentrálja a feladatokat. Ez egy nevetséges helyzet Németországban. Több mint ötször annyian dolgoznak a pénzügyi felügyeleti szerveknél, mint az összes európai pénzügyi hatóságnál. Ugyanez igaz Franciaországra, Nagy-Britanniára, és ezért gondolom azt, hogy nem szabad úgy tekintenünk az európai hatóságok munkáját, mint pazarlást, pénzkidobást, európai koordinációra van szükségünk, és ezért is szeretnénk még az Európai Bizottsági Javaslathoz képest is egy kicsit tovább menni, mert az volt az ügynökségek eredeti javaslata. Nem mi találtuk ki tehát ezeket a, az összegeket, hanem az ügynökségektől, illetve a hatóságoktól származnak ezek az összegek, és szerintem megfelelően indokolták is őket. Remélem, hogy ezeket a számadatokat, összegeket el tudjuk fogadni. Köszönöm. Portás, Miguel Portás következik. prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony. Összességében egyetértek az elhangzottakkal és a bemutatott javaslatokkal, különösképpen azzal, ami a költségvetési tételeket illeti, azokat a költségvetési tételeket, amelyek az adóügyel foglalkoznak, valamint az adóelkerülés elleni harccal és a csalás elleni küzdelemmel. És természetesen egyetértek azzal is, ami a felügyeleti hatóságokkal kapcsolatosan elhangzott. Arra reagálva, amit Gigolt kolléga mondott, a költségvetési adatok, amelyeket javasoltak a felügyeleti hatóságokkal kapcsolatosan. Nos, maguk a felügyeleti hatóságok kérték ezeket a számokat, ezeket az eszközöket, és hogyha egy, az eszközök növelését kérik, azzal szemben, amit javasolt az Európai Bizottság. Most nem tudom, honnan érkezett ez a kérés. Fel lehetne tenni a kérdést, hogy honnan jön ez a javaslat. Egy dologgal eh, nem értek egyet, ez az innovációs és versenyképességi keretprogram. A jelentéstevő javaslata szerint körülbelül 70 millió euróval eh, többre lenne szükség a kifizetéseknél, tehát nem a kötelezettségvállalásoknál, hanem a kifizetések esetében. Kétségeim vannak a felől, hogy ebben a kontextusban, amikor is a 2012-es költségvetésről beszélünk, ez lehetséges-e, hiszen a kötelezettségvállalások már garantáltak, ezért nem tudom, hogy a kifizetéseknél szükség van-e növelésre. Az Európai Bizottság nak kötelezettsége, hogy tudja, ismeri az adatokat, és tudja, hogy mire van szükség a kifizetéseknél, és hogyha a kifizetéseknél nem kér növelést, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a kötelezettségvállalásoknál ezt figyelembe vették. Ez az egyetlen javaslat tehát, ahol kétségeim vannak. Köszönöm szépen. Astrid? Kívánsz-e válaszolni? Kérsz-e ismét szót? Az árnyék jelentéstevők elmondták a magukét. Mindent elmondtam, mindent elmondtam, mindenbe egyetértünk, nem? Nincs is időnk. Elnézést, itt már előre ugrottam az energiára, Ole. Köszönöm szépen. Igazán sok mindennel nem kívánom kiegészíteni az elhangzottakat. Az összes kompromisszumot végigvettük, és eh, igyekeztünk minél nagyobb mértékben megállapodni, illetve a tekintetben is, hogy milyen utat kívánunk bejárni. Gazdasági szempontból a helyzet egyáltalán nem nevezhető egyszerűnek. Itt végül is arról van szó, hogy hogyan próbáljuk meg a forrásokat növelni. Én szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevők munkáját. Elnök, köszönöm szépen, mint ahogy már elhangzott, ma délután fogunk szavazni erről a napirendi pontról. Következik a négyes napirendi pont, online szerencsejátékok a belső piacon. Sophie Okoni a jelentéstevő. Meg is adom a szót. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony. Megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek eh, jó munkakezdés, szeptemberi munkakezdést kívánjak. Ami a szerencsejátékokról és az online eh, szerencsejátékokról szóló jelentést illeti, először is eh, kérdezem, megköszönöm a kollégáknak a benyújtott módosítókat. Kompromisszumos módosítókon dolgoztunk egy koherens, világos szöveget szerettünk volna kialakítani, és a hatékony közreműködésük révén kialakítottuk ezt a jó megoldást. Ez egy nagyon fontos gazdasági ágazat, egy olyan gazdasági ágazat, amelynek az éves bevétele meghaladta a 6 milliárd eurót 2008-ban. 47%-át fedi le Európa ennek az ágazatnak, és a szerencsejátékok összes forgalmának egyre nagyobb részét alkotják az online szerencsejátékok, és ez az rész növekszik a módosítomban is aláhúztam, hogy harcolnunk kell az illegális online szerencsejátékok ellen. Ennek érdekében jobb együttműködésre van szükség a felügyeleti hatóságok, a szerencsejátékok működtetői, az Európol és a bizottság között interoperábilis standardokra van szükség, amelyek révén meg tudjuk akadályozni a csalásokat. Ki kell alakítaniunk egy együttműködést a pénzmosás és a szervezett bűnözés ellen európai és nemzetközi szinten is egy regiszter létrehozására van szükség, amelyben szerepelnének az illegális vállalkozások. A harmadik dolog, amire felhívnám a figyelmet, az az, hogy az illegális kínálat ellen kell fellépnünk, mégpedig koherens módon. Meg kell hagynunk az államok számára a szabadságot, hogy eldönthessék, hogy hogyan szabályozzák a fogadási játékaikat, akár fenntartják a monopóliumot, akár az állami monopóliumot, akár eh, pedig eh, beengedik eh, az ilyen vállalkozásokat a saját területükre. Minimális standardokra van szükség fogyasztóvédelmi okokból is, illetve a játék tisztaságának védelmében is. E, foglalkoznunk kell a játékfüggőséggel is, illetve e, fel kell lépnünk a kiskorúak szerencsejátéka ellen is. Ilyen ebben a témában tanulmányokra van szükség a az önszabályozás, önellenőrzés is fontos. Eszája kollega tett ilyen javaslatot, illetve Petikanen asszony. Az események, sportesemények tisztaságát is meg kell óvnunk, amelyre fogadásokat tesznek. Információcserét kell kialakítani a fogadó vállalkozások, a közhatóságok és a sportesemény szervezők között. Ebben az európai szinten egy megkönnyítő, együttműködő szerepet kell kialakítani. Közös definíciókra van szükség a szabálysértések meghatározására és a szankciók kialakítására. Támogatnunk kell a fogadó és sport eh, vállalkozásokat eh, a felvilágosító munkájukban is. Egy koordinációs szerepet kell tehát eh, játszanunk. A 165-ös cikke a szerződésnek erre jogalapot biztosít. Fontos, hogy a sportfogadások és a szerencsejátékok eh, jövedelmét biztosítsuk, mert eh, ezeknek egy jó részét eh, közcélokra, sportcélokra, kulturális célokra költik az államok. Ez egy biztos jövedelemforrás ezekre a célokra. Ezt a pénzügyi forrást jogilag is biztosítani kell, Eh, a sport eh, tisztasága és az amatőr sport eh, érdekében. Végezetül pedig még egyszer hadd köszönjem meg a kollégáknak a munkáját, a nyári szünetben is együttműködtek velem, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak az együttműködésért. A következőt szeretném elmondani. Jó tudni, hogy minden politikai párt egyetért eh, abban, hogy a különböző szerencséjáték szervezők miről szólnak, illetve hogy milyen kockázatokat, illetve lehetőségeket rejtenek magukban. A szociáldemokrata képviselők módosítói elsősorban a fogyasztó védelemre összpontosítanak, és jó tudni, hogy minden módosítónk szempontokat figyelembe vették a kompromisszumok kidolgozásánál, tehát nagyon elégedettek vagyunk e tekintetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dirk Starks. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az, a jelentéstevő munkáját. Úgy gondolom, Okoni asszony nagyon jól együttműködött az egyes árnyék jelentéstevőkkel. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó, érett módosító csokor áll előttünk, amelyekről majd szavazunk. Kértük az Európai Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg, hogy van-e, szükség van-e egy jogi keretre. Ennek a vizsgálatát kértük. A jelentéstevő azt mondta, hogy az online szerencsejáték definíció szerint határokon átnyúló jellegű, nekünk meg kell vizsgálnunk, hogy európai szinten szüksége van egy jogi keret biztosítására ezzel kapcsolatosan. A szubszidiaritás természetesen rendkívül nagy szerepet játszik, de nem szabad szem előtt tévesztenünk azt, hogy az Európai Bíróság már hozott egy ítéletet a témával kapcsolatosan, mondván, hogy az online szerencsejáték egy szolgáltatás, és a szolgáltatás nyújtásnak európai szinten meg kell felelnie bizonyos szabályoknak. Ezért a tagállamok csak korlátozott mértékben cselekvőképesek az online szerencsejáték területén. Érdekes megemlíteni, hogy az Európai Bíróság szerint olyan szabályokról van szó, amelyek általános érdekeket szolgálnak. Az adott tagállamnak ezért meg kell indokolnia, hogy miért foganatosít egy konkrét intézkedést, és hogy az hogyan áll, hogyan felel meg annak arányaiban, amit célul kitűzött. Nem akarjuk általánosságban betiltani az online szerencsejátékot a frakciómon belül, Egyrészt azért, mert rendkívül nehéz ezt megvalósítani és ellenőrizni. Sokkal jobbnak tartjuk, hogyha a másik oldalról közelítjük meg a kérdést, jól meghatározzuk a jogi keretet, a jogalapot, és gondoskodunk arról, hogy ez megfeleljen bizonyos szabályoknak, és bizonyos szabályokon, bizonyos kereteken belül az emberek részt vehessenek online szerencsejátékokban. Nagyon szigorúan kell eljárnunk természetesen, hogy a csalásról, pénzmosásról van szó, szóval Ebben a tekintetben teljesen egyetértek a jelentéstevővel. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a nemzeti szabályozó hatóságok közötti strukturált együttműködés. A tagállamok megnézhetik, hogy más tagállamokban hogyan közelítenek a problémához, hogyan próbálják megoldani azokat. Azt hiszem, hogy ezen a téren tanulhatunk egymástól. Egyetértek a szociáldemokrata kollégával, ami a, vers- a fogyasztóvédelmet illeti. Nagyon jó javaslatokat terjesztettek elő, ezeket érdemes lenne megtartani. Úgy gondolom, hogy a sport és a szerencsejáték közötti kapcsolatot vizsgáló vita nagyon fontos, de ahogyan a kolléganő elmondta, nem csak sportról van szó, rengeteg hatalmas pénzösszegek forognak a fogadóirodák kezén, és nagyon fontos, hogy ezek a pénzek, amelyeket többet között kulturális célokra is fordítanak, ezek ne veszenek el, de nyilván van mindennek negatív vetülete is. A plenáris ülésen talán érdemes volna még csiszolni ezen. A sportfogadások általános támogató jellegéről talán még egyszer beszélnünk kellene, hiszen nem csak sportról, hanem kultúráról is szó van itt, talán ezt még jobban ki kellene domborítani, de nem látok problémát a ma délutáni szavazás szempontjából, és még egyszer köszönöm a jó együttműködést. Köszönöm szépen. Az ECR nevében kíván-e szólni valaki? A zöldek részéről csak nagyon röviden köszönöm a jelentős tevő munkáját. Pascal sajnos nem tudott eljönni, ő ugyan az árnyék jelentés tevő, de a megjegyzéseit figyelembe vették, és azt hiszem, hogy nagy mértékben egyet értünk. A frakciónk némileg szkeptikusan tekint arra, hogy mit tiltsunk be, mit nem. Természetesen megvan a visszaélés lehetősége, ezt korlátozni kell, de nagyon fontos, hogy ne moralizáljuk túl a dolgokat. Itt bizonyos szabadságra is szükség van. Ez egy érzékeny kérdés, és fontos megemlíteni, hogy szociális célokat is szolgálniuk kell ezeknek a bevételeknek. De nem lehetünk naívak, a tekintetben, hogy a szerencsejátéknak vannak illegális vagy káros formái is. Azt hiszem, hogy e tekintetben általános az egyetértés, úgyhogy minden jót kívánok Pascalnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek és szeretném megköszönni természetesen a munkáját is, és hogy ilyen körültekintően járt el. Köszönöm szépen a többi frakció Béli kollégának a benyújtott a módosítókat. A legtöbb több módosítóval egyet tudok érteni. Azt hiszem, a jó irányba mutatnak mindezek. Valóban ezen a módon kell megközelítenünk a problémát, ahogyan ezek a módosítók ezt felvázolták. Néhány tagállamban így például hazámban Görögországban, de ide tartozik például Törökország is, egyfajta válság tapasztalható a professzionális labdarúgásban. Ez összefügg többek között a bundázással is. A probléma valójában az, hogy egy erős jogi keretre van szükségünk. Természetesen nagyon nehéz tilalmakat megfogalmazni, ennek oka pedig az, hogy egy világméretű tevékenységről van szó. Vannak különböző fogadóirodák, amelyek például Dél-Kelet-Ázsiában tevékenykednek, európai sportfogadásokat is kötnek ezeknél a fogadóirodáknál, éppen ezért nagyon nehéz ezeknek a tevékenységeknek az ellenőrzése. De egyetértek a kollégákkal és a jelentéstevővel is, valóban gazdasági tevékenységről van szó, amelynek egy különleges jellege van, de nyilván nem szabad eltúloznunk sem a dolgokat. Egy ilyen tevékenység során bizonyos megtakarításokról is szót ejthetünk, például az amatőr sport számára, annak is megvannak a maga forrása és szabályai. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez a tevékenység bizonyos illegális tevékenységeket is elrejthet. Gondoljunk például a pénzmosásra vannak különböző kartellek, amelyek itt tevékenykednek, és veszélybe kerülnek ezen tevékenységek révén gyakran a kiskorúak is. Egyetértek a benyújtott módosítókkal, most szólnék néhány szót a saját módosítóimról. Egy európai ügynökség létrehozásáról szeretnék szólni, ami a sportban uralkodó objektivitás felett őrködne. Ez csak egy javaslat, nyilvánvalóan ez önmagában nem tudja megoldani a problémát, de talán segíteni a koordinált együttműködést ebben a témakörben. Hiszen a helyzet jelenleg a következő. Egyedül nemzeti szinten cselekedni ebben a témakörben nem elegendő és nem vezet eredményre. Köszönöm. Köszönöm szépen, még hárman jelentkeztek, illetve négy, öt. Langen, Schmidt, and then I've got Sarah Asaya and Sherpa Pitikainen. Anybody else? Kívánna még valaki szólni? Liam? Je tiens à remercier euh, Madame Oconi. Köszönöm euh, Okoni asszonynak euh, ezt a munkát, illetve a kompromisszumos módosítókat, amelyeket elküldött. Én néhány olyan dologra koncentráltam a módosítóimban, amelyeket alapvetőeknek tartom, tartok. E, itt arról van szó, hogy a hagyományos szerencsejátékoknál nagyobb a kockázat az online szerencsejátékoknál, és e, itt e, különösen fel kell lépnünk a kiskorúak védelmében, a bűnözés ellen és a sport tisztasága érdekében. A Második dolog az az, hogy meg kell, áll, meg kell hagynunk a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy fenntartsák az állami monopóliumot, betiltsanak egyes szerencsejátékokat. A harmadik dolog az az, hogy a piacnyitás keretén belül egy engedélyeztetési rendszert kellene kialakítani, amely a közhatóságoknak jogosítványokat biztosít. Erőteljesebb együttműködésre van szükség a bűnözés és és a csalás ellen eh, az online szerencsejátékok eh, körében eh, a kompromisszumos módosítók során figyelembe vették ezeket az aggodalmaimat, és ennek, ennek következtében úgy gondolom, hogy komoly támogatottsága lesz a szavazás során ezeknek a kompromisszumoknak délután. Ja, de Nos, most jól működik, ha jól látom. A szocialista frakcióbéli kolléga azt mondta, hogy jelenleg két alternatíváról vitázunk, amelyet, amelyek az Európai Bíróság ítéletén alapulnak, tehát vagy állami monopóliumról döntünk, vagy pedig egy tilalomról. Azt hiszem egyik sem jó megoldás, ezért egy kontrollált piaci hozzáférés lenne szerintem a jó megoldás annak érdekében, hogy az online szerencsejátékok nagy részét kiemeljük az illegalitásból. Minden olyan intézkedés, amely monopóliumokkal vagy tiltással függ össze, Németország szemszögéből legalábbis azt mondhatom, hogy nem működnek. Sokkal inkább az eféle intézkedések támogatták az illegalitásba való visszaszorítását ezeknek a tevékenységeknek. Okoni asszony úgy gondolom összességében egy észszerű javaslatot dolgozott ki az állásfoglalás szem, a véleményünk szempontjából. Itt valóban csak egy véleményről van szó. És azt gondolom, hogy az illegalitás, a sportvédelme, a különböző fogyasztóvédelmi kérdések, a kiskorúak védelme és a kontrollált piaci hozzáférés között egy korrelációt állíthatunk fel, amely a bevételeket, például koncesziós bevételeket az állam részéről stabilizálja, valamint csökkenti az illegalitásba való csúszását ezeknek a tevékenységeknek. Ezért úgy gondolom, egy ilyen modellt támogatni tudnánk. És amikor illegális sportfogadásokról van szó, akkor a sportfogadás elenyésző a ma pénzpiacokon történő legális fogadások mellett. Ott naponta milliárdok forognak kockán, anélkül, hogy valakinek morális kételjei lennének. Hogyha valamit tennünk kell a fogadások ellen, akkor a pénzpiacokon történő fogadások ellen kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Ole Schmidt. Köszönöm szépen. Be kell vallanom, hogy én minden héten játszom, és kezdetektől fogva nagyon lelkes szerencsejátékos vagyok, habár nem online, hanem sokkal közvetlenebb formában. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Különösen a hatos bekezdést üdvözlöm. Itt számos módosító érkezett. Itt felmerül egy probléma. Ha a szerencsejáték ipar visszaél az európai eseményekkel és nem fizet semmiféle díjat, nem igazán értem, hogy ez hogyan működhetne a szerencsejáték ipar Máltán vagy mású Cipruson fogadást köt mondjuk egy nálunk zajló futball meccsre, és én online játszom, akkor nyilván több díjat fizetek, az én saját országomban vagy más országokban. Ugyanakkor viszont nem kell egyfajta belépési díjat fizetni. Én teljesen egyetértek az árnyék jelentéstevőnkkel, hogy ezt nem lehet betiltani, nem kell betiltani. Szigorúbb szabályokra van szükség valóban, de nem igazán tudom, hogy ez hogyan működhet talán a jelentéstevő véleményét, ha megismerhetnénk e, e tekintetben, ugyanis a technika gyakorlatilag mindig egy lépéssel a jogalkotók előtt jár. Thank you, Madam Chair. <clears throat> And thank you for... Köszönöm e, elnök asszony, és köszönöm Oküni asszonynak e, is a munkáját. Én is egy sor módosító indítványt nyújtottam be, amelyeket figyelembe vettek a kompromisszumok kialakítása során. Hol is mit beszélt a sportélet tisztaságáról, és én úgy gondolom, hogy ezzel kellő súlyjal foglalkozik a jelentés is. A sport ne legyen a szerencsejátékok eszköze, a sportnak megvan a maga értéke, és egy nagyon fontos tevékenység önmagában is. A másik dolog, amiről itt beszélnék, az az, hogy a szerencsejáték sportfogadás az nem egyszerűen olyan gazdasági tevékenység, mint az összes többi. Itt előfordulhatnak visszaélések, meg kell védeni a fogyasztókat, különösen a kiskorúakat, és egyéb olyan csoportokat, amelyek problémásak szerencsejáték vagy sportfogadási szempontból, és akiket kihasználhatnak a játékszervezők. Az unió koordináló szerepe rendkívül fontos. Itt azt kell eldönteni, hogy hogyan szabályozzuk a szerencsejátékokat. Meg kell engedni a tagállamoknak, hogyha állami monopóliumot akarnak fenntartani, akkor azt fenntarthassák. Hogyha a nevét hozzávehetném a listához, Elnézést, Szirpa volt az első, és aztán a képviselő úr. Köszönöm. Először is szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, akik megköszönték Szofi Okuninak a nagyszerű munkáját. Figyelembe vette a legjobb módosítók nagy részét a kompromisszumok kialakítása során. Három dologra utalnék itt eh, ebben a vitában. Az első az az, hogy ez a termék egy különleges termék a gazdasági eh, szektoron belül, kicsit hasonlít a cigarettához és az alkoholhoz, erős szabályozásra van szükség, illetve a szubszidiaritás elvét messze menőkig eh, figyel, messze menően figyelembe kell venni. Itt többen felvetették a monopólium struktúra megvédhetőségét, és ennek a legfontosabb indoka az, hogy ez esetben a ifjúsági munkára, sportra, kultúrára is lehet a bevételeket költeni. A másik dolog, amiről érdemes beszélni, az az, hogy európai szintű jogalkotásra van szükség. E, a harmadik pedig a nemzetközi globális szerencsejáték e, kialakulása. E, remélem, hogy ez a bizottság ezekkel a témákkal fog majd tudni foglalkozni, és remélhetőleg a plenárisan elfogadott szövegben is majd kellő súlyjal szerepelnek ezek a, a témák a játékos azonosíthatósága érdekében a létező mechanizmusokat, bankszámla mechanizmusokat, azonosító mechanizmusokat, hitelkártya azonosító mechanizmusokat kellene kialakítani, hogy egy játékos csak egy felhasználóként szerepelhessen egy szerencsejáték szervező online cégnél, mert eh, ha nem így járunk el, akkor az felvet pénzmosási gyanút és eh, problémát. A játékosok védelme érdekében a egy játékosra eső maximális eh, veszteséget meg kell határozni, tehát a játékos maga határozza meg, hogy milyen veszteséget hajlandó bevállalni, és amikor eléri ezt a maximális veszteséget, akkor az adott játékszervező tovább küldeni ezt az információt az egyéb játékszervezőknek, és így akkor elkerülhető lenne az, hogy az egyik eh, online játékszervezőtől a másikhoz vándorolna ez a játékos, és egyre többet eh, veszítene. Tehát eh, ha valaki megkapja úgymond a piros lapot az egyik játékszervező cégnél, akkor a másiknál sem játszhat. Ami a csalást, illetve a pénzmosást illeti, a jogszabály életbe lépésével eh, felléphetünk eh, ezek ellen, és biztosíthatjuk a eh, megfelelő bevételeket a saját tagállamaink számára. Azt gondolom, hogy elő kell írnunk azt is, hogy az Európai Unióban regisztrálják ezeket a tevékenységeket azok a cégek, amelyek ezt a tevékenységet végzik. Kicsit hasonlóképpen arra a vitára utalnék, amely a hitelminősítő cégekről zajlik, illetve egyéb pénzügyi szervezetekről. Igen, elő lehet írni, hogy regisztráltassák magukat, és ezt ellenőrizni lehet, bár online nyilván ez egy kicsit nehéz, de ez nem ok arra, hogy meg se próbáljuk vannak mechanizmusok kulturális területen, intellektuális tulajdonjogok, illetve e, jogdíjas e, tevékenységek e, területén, tehát legyenek regisztrálva ezek a cégek az Európai Unióban. A játékos azonosítása tehát az egyik fontos dolog, a fogadási összeg maximalizálása, az európai ellenőrzés, illetve az állami ellenőrző szervek és az európai szervek közti együttműködés, hogyha egy probléma kialakul, az ellen felléphessünk. Köszönöm. Teodor. Thank you. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Tudjuk, hogy a szerencsejátéknak negatívak az e- gazdasági externáliai, és minél nagyobb mértékben zajlik ez a tevékenység, annál nagyobb a szociális költsége, illetve különböző vonatkozásai egyéb kapcsolódó tevékenységek révén. Az online szerencsejáték azt jelenti, hogy foglalkoznunk kell az állami monopólium kérdésével, mégpedig abból a szempontból, hogy ez már nem kínál hosszú távú megoldást. A nemzeti monopóliumok irrelevánsá válnak, ha az online szerencsejáték válik általánossá. Tehát szoros kapcsolatot kell kiépítenünk, és egy egész Európát lefedő szabályozást kell alkotnunk a megoldás érdekében. Nálunk Görögországban egy nagyon furcsa helyzet alakult ki. A nemzeti állami monopóliumot 100%-ban privatizálták, a privatizációs program keretében. Egyidejűleg pedig a kormány még további tíz évre szeretné meghosszabbítani a monopólium engedélyét. Tehát van egy óriási magánmonopólium, amelynek igen vegyesek a motivációi a szerencsejáték tekintetében. Ez pedig egy olyan probléma, amivel mindenki szembe néz előbb-utóbb, ahogy a szerencsejátékok elszaporodnak. Tehát éppen ezért egy európai szintű politikára van szükség. Szembe kell néznünk például a rászokás az addikció kérdésével is. Ez idáig ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak a hatóságok. A rászokás jelensége épp úgy megjelenik Svédországban vagy Görögországban. Vannak teljesen megszállott játékosok, akik ugyanúgy viselkednek, független attól, hogy melyik országról beszélünk, és a bizottságnak kezdeményeznie kell megfelelő javaslatokat, kezdeményezéseket, mégpedig sokkal erőteljesebben, mint tette eddig. Nem elegendő, hogy az Európai Bíróság határozatai révén próbáljuk meg szabályozni a szerencsejáték szektort. Nagyon röviden szeretnék én magam is néhány megjegyzést elmondani. Én magam is benyújtottam néhány módosítót. Van néhány kérdés, ami a vita jellegéből fakad, így például a bűncselekményekkel kapcsolatosan, vagy a bunda, labdarúgójátékok esetében a bunda jelensége. Ezek nem csak nemzeti problémák, hanem európai szinten jelentkező problémák, éppen ezért ezekkel európai szinten kell foglalkozni. A sportfogadás 2010-ben 21 milliárd eurós forgalmat bonyolított, tehát ez önmagában egy óriási szektor, és ennek komoly fogyasztóvédelmi kihatásai vannak, adó vonatkozásai, adóbevételi vonatkozásai, éppen ezért erőteljesen kell fellépni ezen a területen. Tudom, hogy a tagállamok meglehetősen eh, idegeskednek eh, attól, hogy a szankciókat európai szinten eh, harmonizálják. Itt nincsen európai recept, de minden tagállamnak megfelelő szankciókkal kell rendelkezni, büntetőjogi szankciókkal nemzeti szinten az ilyen problémákkal való megbirkózás érdekében, mert egyébként ezzel a sport tisztasága sérül. Végezetül pedig nagyon örülök, hogy eh, mindenki elfogadja, hogy ezt az ágazat, ennek az ágazatnak az amatőr sportot kell támogatnia. Ha az online eh, szerencsejáték forgalma 21,2 milliárd dollár volt, akkor ebből jutna az amatőr sportra is. És szerintem ezt erőteljesebben ki kéne domborítani a jelentésben, eh, Okoni asszony. Itt nem csak tanulmányokra van szükség, hanem fellépésre is, és ez a BALC jelentésre éppen úgy vonatkozik, ez a jelentés a sportra általánosságban vonatkozik. Ez egy nagyon fontos terület, ahol sokkal aktívabbnak kell lennünk az amatőr sport támogatása tekintetében. Köszönöm szépen, és ezzel átadom Okoni asszonynak a szót, illetve az elnök asszonynak az elnöki posztot. Madame la présidente, chers collègues, eh, comme, euh, comme... Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan az előttem szóló kollégák már elmondták. Én is nagyon örülök annak, hogy sikerült egy ilyen szövegben megállapodnunk. Meghallgattam, végighallgattam a megjegyzéseket, hozzászólásokat, és egyetértek mindennel, ami elhangzott. A bundázással kapcsolatosan, valamint a fiatalokkal kapcsolatban, illetve a sport tisztaságával kapcsolatban. Ami a bevételeket illeti, amelyek az online szerencsejátékok révén folynak be, meggyőződésem, hogy ezeknek a bevételeknek az újraelosztása mindenek előtt az amatőr és a tömegs csoport javát kell, hogy szolgálja. Schmidt úr, ön feltette a kérdést, hogy milyen módszert lehetne alkalmazni, hogyan kell kinéznie az eljárásnak ahhoz, hogy garantálni tudjuk, hogy ezeket az eszközöket valóban így használják fel. Véleményem szerint fennáll a lehetősége annak, hogy egyfajta jogi garanciát adjunk ezeknek az eszközöknek az így módon történő felhasználására. Fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság megvizsgálja különböző módszereket, eljárásokat, és megvizsgálja, hogy melyek a legalkalmasabbak, és melyek azok, a, amelyeket európai szinten is be lehetne vezetni. Ami pedig a szankciókat és a szabálysértéseket illeti, én egy közös definícióra tettem javaslatra, javaslatot. Európai szinten eh, határozzuk meg, hogy mi minősül eh, törvénysértésnek, és mi a szankció. Eh, ez azt gondolom, hogy létfontosságú, és ez az egyik első célja a jelentésnek az ambiciózus cél elérése érdekében. Thank you very much. Uh... Köszönöm. Erről a jelentésről is ma délután szavazunk. Nyilván addig a képviselők megnézik, hogy milyen kompromisszumos módosítókra kell majd szavazni. Az ötös eh, napirendi pont jön, Sven vissza is megy a helyére. Különböző tagállamok anya és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás kettős közös rendszerem. Én eh, megállapodtam a raportőrrel abban, hogy eh, a szöveget, szöveg egy részét eh, megnyitjuk, és ennek az, erről a szövegről valójában a bizottságon és a tanácson belül is még vita van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák! A témával kapcsolatosan tartottunk egy nagyon konstruktív találkozót az árnyék jelentéstevőkkel. Az anya és lányvállalatokról szóló irányelve Ebben megállapodtak az árnyék jelentéstevők, egy nagyon fontos részét képezi a belső piacnak. Nagyon fontos, hogy a vállalatok, amelyek határokon átnyúlóan tevékenykednek, ne legyenek a kettős adóztatás áldozatai, úgymond. Ugyanakkor azonban a nyereségek visszafolyósítása egy nagyon nehéz helyzetet képvisel, hiszen a különböző tagállamokban különbözőképpen alakulnak az adókulcsok az üzleti élet szereplői is felhívták a figyelmünket a kettős, az adófizetés kétszeres elmaradására, ami azt eredményezi, hogy sem az anya, sem a leányvállalat székhelyén nem történik adóztatás, illetve bizonyos esetekben az alkalmazott adókulcsok szemtelenül alacsonyak. Ezért nagyon köszönöm az elnök asszonynak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy megnyissuk ezt az irányelvet a módosítók számára, és hogy továbbította ennek megfelelően kérésünket az Európai Bizottságnak és a tanácsnak, és az adófizetés kétszeres elmaradása és a túlzottan alacsony adóztatás jelenleg elfogadhatatlan Számos tagállamnak hatalmas eh, kiegyensúlyozott költségvetést hozzanak létre, bizonyos tagállamoknakban zavargások történtek a nyáron, és eh, sok állampolgárban felmerül, hogy az erkölcs, az erkölcsöt eh, azoknál próbálják érvényesíteni ebben a kont kontextusban, akiknek nehézséget okoz a saját bevételeik biztosítása, akik kisvállalkozások élén állnak, és olyanok esetében, akik viszont meg tudnák fizetni, és meg is kellene fizetniük az adókat, azok esetében nem elég szigorú a szabályozás. Az Európai Bizottság javaslata ezzel kapcsolatosan úgy gondolom nem felel meg a jelenlegi politikai és gazdasági kontextusnak. Az árnyék jelentéstevők találkozóján egyetértettünk abban egyhangulag, hogy ebben a kontextusban nagyon fontos, hogy fellépjünk az adófizetés kétszeres elmaradásával szemben, és hogy ne halasszuk ezt el, ezt a kérdést, ne soha napján foglalkozzunk majd vele, hanem hogy most kerüljön ez terítékre. A kollégák benyújtották módosítóikat, az árnyék jelentéstevők találkozóján születtek meg ezek, és összességében egy közös irányt vázolnak fel. Az Európai Bizottság egy véleményem szerint, és ezzel kapcsolatosan később majd még állást foglalok, jól tenni, hogyha a parlament javaslatait felkarolná alapvetően, és nem, úgy gondolom nem szabad úgy eljárnia, ahogyan azt eddig tette. Kérem, nézzék meg az egyes kormányok költségvetését, mérlegét jelenleg. Azt hiszem, hogy nagyon jó indokokat sorolhatnánk fel arra vonatkozóan, hogy fontos, hogy új útvonalon haladjunk ezentúl. Csak néhány rövid megjegyzésem van, elnök asszony. Alapvetően egyetértek azzal, amit a raportőr mondott, ugyanakkor el kell kerülnünk azt is, hogy ragaszkodunk egy olyan sémához, amely az adóversenyt meghatározza egyes tagállamok arra törekednek, hogy egy adókonvergencia alakuljon ki, amelynek előfeltétele a gazdasági konvergencia. A kettő kapcsolódik egymáshoz az Európai Bizottság által hozott intézkedések, ugyanakkor ennek némileg ellent mondanak a gazdasági irányítási törekvéseknek. Amiről itt szó van, az az, hogy Németország és Franciaország arra törekednek, hogy véget érjen az adódömping, és visszatérjen a növekedés a gazdaságban. Thank you. Yes, Liam. Liam. Déjà eu l'occasion d'exprimer mes regrets. Én már kifejeztem a sajnálatomat, amiatt, hogy az irányelv alapjaihoz nem akar hozzányúlni ugyanis ez a jelenlegi javaslat az adóelkerülést és az adódömpinget nem rendezi. Az elnök asszonyjal és a raportőrrel egyet értve én is azt mondom, hogy bizonyos alapvető módosításokat kell érnünk, elérnünk a többi intézmény javaslatához képest. Így tudjuk megoldani az aluladóztatás, illetve a nem adóztatás problémáját, amely problémák hozzájárulnak a tagállamok költségvetési problémáihoz. Amennyiben el akarjuk érni ezt a 15%-os célkitűzést. Az anya cégek nem tudnak élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a leányvállalatok, amelyekkel a leányvállalatok élnek. Ez esetben a 75%-os 70%-os értékhez kell ragaszkodni. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében én vagyok az árnyék jelentéstevő. Ezt az ügyet én mindig is támogattam, illetve a jelentéstevőt támogattam. Már korábban is felvetettük ezt a kérdést, ami a kettős nem adóztatást illeti az illetékes biztossal folytatott megbeszélések során, és biztosítani kell, hogy akiknek adót kell fizetniük, azok megfelelően be is fizessék az adót. És miután ez egy ennyire sürgető ügy, én úgy döntöttem, hogy elnökként élek azzal a joggal, hogy korlátozottan nyissuk meg ezt az irányelvet, tehát csak kifejezetten erre a konkrét, nagyon fontos kérdésre koncentrálva, ami a kettős nem adóztatást illeti. És itt lehetnek bizonyos kiskapuk, bizonyos adó jóváírások, adó kedvezmények esetleg sokkal nagyobb előnyt élveznek, mint maguk a bevételek. Tekintettel a jelenlegi államadósági válságokra azt hiszem, hogy az adósságokat nem szabad ennyire nagyvonalúan kezelni, és mindent meg kell tennünk, hogy ezt a kérdést újra napirendre tűzzük a jövőben is. Ezért úgy gondoltam, hogy ez a gazdasági válság problémájának leküzdését tekintve, ami az általános keret, ez egy nagyon fontos kérdés. És fontos, hogy megvizsgálja a bizottság és a tanács is a parlament javaslatait, hiszen a válság sürget minket, és eh, nem mondhatjuk, hogy most eh, egyelőre ezt eh, jegeljük, ezt a kérdést, és majd a jövőben vesszük elő. Szerintem ez a kérdés sürgető és komolyan veendő, éppen ezért támogatom azt az irányt, amit a jelentéstevő felvázolt. Kíván-e még valaki szólni az ECR a konzervatívok nevében? Igen, majd Tyson asszony. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy én alapvetően egyet értek a gondolatmenetet illetően, amit az előttem szólók is hangsúlyoztak, és fel kell lépnünk a kettős nem adóztatással szemben. Minden lehetséges problémát igyekeznünk kell megoldani az adózás területén, ugyanis számos eltérő adórendszer működik, egymás mellett számos kivétel érvényesül, és a vállalatok kiválóan értenek ahhoz, hogy ezeket hogyan tudják saját javukra kihasználni. Egyértelmű és átlátható adórendszerekre van szükség. Másodszorban a demokratikus politika alapvető része a bosztani tea délután óta a társadalmon belüli jövedelem elosztás egyenlőségének biztosítása, az adódömping, illetve a túlzott adóverseny ellentmond az egyes nemzeti kormányok adózási és költségvetési érdekeinek hiszen elsődleges prioritása a nemzeti kormányoknak, hogy függetlennek maradhassanak ezeken a területeken. És a nemzetek feletti harmonizációt sok kormány elveti. Én számos képviselővel ellentétben támogatom az adóversenyt, viszont el kell mondanom, hogy a pénzügyminiszterek nek megfelelő bevételeket kell biztosítaniuk. Meg kell vizsgálnunk a költségvetési kérdések struktúráját, meg kell vizsgálnunk a költségvetés mindkét oldalát. Köszönöm szépen. Maria? Köszönöm szépen, elnök asszony. hogy fel kell lépnünk a diszkriminációval szemben, és hogy jobb együttműködésre van szükség, ez világos. Hogyha ezzel kapcsolatosan jogszabályt alkotunk, akkor azt tüzetesen meg kell vizsgálnunk. Hogyha adóelkerülés kerül sor, akkor be kell ismernünk, hogy a jelenleg fennálló helyzet nem megfelelő, és készen kell állnunk arra, hogy megváltoztassuk a vonatkozó jogszabályt. A jelentéstevő indokolásában szól a bizottság, az Európai Bizottság javaslatáról és a közös adóalapról a társasági adóztatás tekintetében, ez a KKTA, ezt kötelezővé kellene tenni, nem pedig fakultatív alapon kellene bevezetni. A különböző béreket is érinti ez a kérdés. Kérném, hogy ezzel kapcsolatosan folytassunk vitát, hiszen ezek messze menő elgondolások benne állnak az indoklásban, ezért figyelembe kell vennünk ezeket a szövegrészeket, de eddig még nem foglalkoztunk velük. Természetesen eh, nagyon fontos ez a közös konszolidált társasági adó alap. Ez egy fakultatív rendszer, amely azt jelenti, hogy a nemzeti adórendszerek továbbra is felmaradnak, de bilaterális megállapodásokra van szükség. Irányelvet kell alkotnunk annak érdekében, hogy mindez a megfelelő irányba haladjon. Összességében, ha jól értettem a jelentéstevőt, akkor lesz még egy vita a KKTA-ról, de Mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel még egyszer. Az adókat átláthatóvá, igazságosá kell tenni, fel kell lépnünk az adóelkerüléssel szemben, ez mindenképpen világos. Lehet, fennállhat egy bizonyos adóverseny, de annak tisztességes alapokon kell nyugodnia, máskülönben ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a, az Európai Bizottság most nem kér szót, mindössze talán elviszik magukkal azokat az üzeneteket vissza az irodájukba, amelyeket itt eh, hallhattak tőlünk, és Sven, Sven talán még további üzeneteket is adna nekik. Azt a tényt, hogy a tanács és az Európai Bizottság nem nyilatkozik jelenleg, eh, egy jó jelként értelmezem, az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy elgondolkodnak eh, majd még ezeken a kérdéseken. Személyesen szeretném hangsúlyozni, hogy a módosító indítványaink tudatosan nem tartalmaznak filozófiai jellegű kijelentéseket az adóversenyről, annak előnyeiről, hátrányairól. Mindenki ismeri, hogy mindenki tudja, hogy mit gondolok személyesen erről a kérdésről. Vannak olyan országok, amelyeknek alacsonyabb az adókulcsok, mint másoknak, Nagyok a különbségek ezen a téren, és az adóversenyről szóló vitát nem szabad felhasználnunk arra, illetve nem szabad visszaélnünk vele a célból, hogy az Európai Unió bizonyos tagállamainak gazdasági helyzetét aláássuk. Ilyen értelemben gondot okoz számomra, hogy alacsonyabb adókulcsot alkalmaznak bizonyos országok szemben azokkal, ahol a vállalatok virágozhatnak, és magasabbak az adókulcsok frakciókon eltévelően azonban azt hiszem egyetértünk abban, hogy ez nem felel meg azok elveinek sem, akik alapvetően támogatják az adóversenyt. Hiszen a jelenlegi irányelvvel sokan visszaélnek, az eddigi módosztatnak, ezért frakciókon átívelően világos üzenetet küld a parlament, azt hiszem, és az eddig hozzászólók is azt hiszem ezt a az álláspontot támogatják. Ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság és a Tanács elgondolkodnak a témakörön, ezeken a kérdéseken, és az árnyék jelentéstevők ta- találkozóján megvitatjuk majd a benyújtott módosító indítványokat. Biztos vagyok benne, hogy széles többséget tudunk majd szerezni a javaslathoz. Még egyszer köszönöm a kollégáknak, és az árnyék jelentéstevőknek is, és mindenkinek, aki hozzászólt. Uh, köszönöm szépen a határidő szerint szeptember 19-én szavazunk. Köszönöm a kollégáknak, és következik a hatos napirendi pont, az energiatermékek és a villamosenergia közösségi adóztatási keretének átszervezése. Astrid Luling. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, itt az irányelv eh, átdolgozásáról van szó. Eh, tavaly áprilisban az Európai Bizottság javaslatot tett eh, a, egy olyan javaslatra, ami azért egy felületi munkánál többnek minősíthető, gyakorlatilag forradalomnak minősíthető, azonnali hatású és hosszú távú javaslatokat is tett, tehát egy alapvető kiigazításról van szó, amelyel nekünk is foglalkoznunk kell. Nem rejtem véke, véka alá, hogy nagyon nehéz helyzetben van a raportőr, mert ellentmondásos információkhoz jut raportőrként, ugyanis szinte azonnal meglátogattak engem, illetve én magam felkerestem a civil társadalom és az érdekelt szakmai szervezetek képviselőit, akik akiket nyilvánvalóan érdekelnek ezek a javaslatok, de teljesen eltérő véleményt alkottak a javaslatról. Én éppen ezért a kollégák véleményére is nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy olyan téma, amely az állampolgárok hétköznapi életét nagyban befolyásolja. Az Európai Parlamentben egy koherens, kiegyensúlyozott szöveget kell kialakítanunk, amely aztán majd alapját képezheti egy kompromisszumnak a tanácsal. Én magam sem fejeztem még be a munkát, és majd figyelembe veszem nyilván a jelentés elkészítése során a többségi véleményt ebben a bizottságban. A szakbizottságban fel kell lépnünk annak érdekében, hogy a mi bizottságunk exkluzív jogköreit megvédelmezzük adóügyekben, mert az ITRE megerősített együttműködést kért ebben a témában. Ugyanakkor a szöveg teljesen nyilvánvaló, ez adóügyi szöveg, és az adóügyek kizárólag az ECON szakbizottságra tartoznak. Nem kezdhetjük el azt a folyamatot, hogy megosztjuk a felelősséget vagy hatáskörünket adóztatási kérdésben más szakbizottságokkal. Ez ugyanis egy rossz gyakorlatot indítana el a bizottságunk belül. A kollégák együttműködésére számítok abban, hogy ezt az alapvető jogkörünket megvédelmezzük. Ez tehát az egyik legfontosabb dolog ezzel a dossziéval kapcsolatban, és remélem, hogy ezt az álláspontomat, amikor kifejtem majd az ITRE elnökének, akkor azt megérti. Csak általánosságban foglalkozom a szöveg tartalmával, illetve filozófiájával, és majd később térünk ki az elkövetkezendő hónapokban a részletekre. optimális adóztatásra van szükség, amely hozzájárul a fenntartható növekedéshez. Ennek érdekében az Európai Bizottság minimális adóztatásra vonatkozó szabályokat határozna meg. Az egyik az energiatermékek CO2 kibocsátására vonatkozik, amely tonnánként 20 euró lenne, a másik pedig a tényleges energia tényleges energiához igazodna, tehát ahhoz az energiához, amely kinyerhető gigazsulban számítva az adott termékből. Ez a javaslat alapvető módon eh, megváltoztatja egyes eh, energiatermékek adóztatását, az átmeneti időszakokat, eh, illetve a derogációkat illetően is. Az Európai Bizottság a harmonizáció érdekében hosszú átmeneti időszakban gondolkozik egy egészen 2023-ig húzódó átmeneti időszakot javasol, ezzel is lehetővé téve, hogy a gazdaság igazodjon az új adórendszerhez. A javaslat az arányosság kialakítását is jobban figyelembe veszi, ugyanis az alapvető küszöbök meg lesznek határozva, jelenleg eh, az egyes tagállamokban eh, nem érik el ezt a szintet eh, az adóztatási értékek módszertani változtatásokról is szükség van. A tagállamoknak az arányokat kell majd figyelembe venniük, a különböző energiaforrások adóztatása közti arányokat kell tehát tiszteletben tartaniuk és ez egy teljesen más megvilágításba helyezi majd az energia adóztatást. Az egy, egyes tagállamok jelenleg bizonyos adótermékek vonatkozásában meghaladják ezt a minimális előírt adót. Ez egy alapvető kérdés. Én azt szeretném tudni, hogy a kollégák támogatják-e ezt a megközelítést. Ez a megközelítés ugyanis sokkal ambiciózusabb, mint a korábbi, és az adóharmonizáció irányába hat. Akarjuk-e, hogy ezt a megközelítést kövessük egy e, ilyen válság közepette, e, és remélem, hogy erre világos választ tudunk adni. Az Európai Bizottság egyéb érveket is felsorakoztatott, amelyekre most nincs idő kitérni, de alapvetően arról szól, hogy bátorítani kell a kevésbé szennyező vagy megújuló erőforrásokat és azok felhasználását az egész Európai Unióban, és ki kell alakítani egy egyenlő versenyhelyzetet, ami az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentését illeti, ezt is felül kell vizsgálni, és ezt kiegészíteni az ETS rendszerben végrehajtandó kiigazításokat azok az ágazatok, amelyek jelenleg nem tartoznak az etés hatája alá, ilyen például a közlekedés, a kisüzemek, illetve az agrárüzemek, ezeket is figyelembe kell venni. Tehát így kialakulna egy koherensebb, logikusabb rendszer, és ezek az érvek teljesen elfogadhatóak, de tudatában kell lennünk, hogy az energia árakra ez a forradalom komoly kihatással lesz. Már a szöveg megjelenése előtt is igen élénk reakciókat láthattunk. A 20 euró per tonnás CO2 adó megteremtése 20 milliárd eurós bevételt jelentene 2020-ig az Európai eh, Unió tagállamaiban. Eh, a többi e, energiaforrás e, tekintetében e, pedig a tíz éves átmeneti időszak után, amikor hozzáigazodnak az új gazdasági körülményekhez, például a dízel vonatkozásában a literenkénti adóterhelés az szintén megnövekszik majd, mert a dízel energia tartalma az magasabb, mint a benziné, és a CO2 kibocsátás is magasabb. Tehát a dízel vonatkozásában komoly hatásokkal számolunk. Németországban a dízel jelenleg 18 centtel olcsóbb, mint a benzin. Hogyha az irányelv már most hatályos lenne, akkor a dízel ára jelenleg 13 centtel magasabb lenne, mint a benziné Németországban, ami egy 31 centes áremelkedést jelent literenként, ami azért igen jelentés jelentős, miközben az Európai Unió e, a dízel autók legjelentősebb e, piaca, és e, éppen ezért vannak teljesen jogos aggodalmak. A dízel árának ilyen jelentős növekedése valószínűleg nem kibírható sem az ipari szereplők számára, sem pedig az egyszerű autósok számára. És ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok az önök véleményére. Nem akarok persze vészmadár lenni, de az autóipar gyakorolt hatás is jelentős lesz. Egy ilyen intézkedés következtében a dízelautók aránya csökkenni fog, hiszen azoknak a fenntartása sokkal drágább lesz, mint a benzines autóké. Gondoljunk itt Nagy-Britanniára, hiszen a vásárlásnál ezeket a, is figyelembe veszik. az Európai Unió jelentős gazdasági versenyhátrányba kerülhet emiatt, például a kőolajfinomítás szektorában, ágazatában. Az Amerikával való kereskedelmet és az Oroszországgal való kőolaj termékkereskedelmet is ez jelentősen befolyásolhatja. Az energiapolitika vonatkozásában az a semlegesség, amit az Európai Bizottság javasol, nem fogja csökkenteni az benzinfüggőségünket, a gázfelhasználás, eközben a gázfelhasználás, illetve a gázalapú energiafelhasználás sokkal fenntarthatóbb. Mindez fenntarthatatlan egy olyan ágazaton belül, ahol további fejlődési lehetőségek vannak. Tudatában kell lennünk tehát ezeknek a hatásoknak. Emellett gondolni kell az inflációs hatásokra, amelyek kialakulhatnak egy ilyen rendszer életbe lépése folyamán. Az új irányelv egy automatikus indexálást tartalmaz a minimum adók vonatkozásában, és ezt meg kell magyarázni, meggyőző tevékenységet kell eh, eh, komolyan meg kell győznünk eh, egymást erről, mert például a B, az Európai Bizottság a bérek vonatkozásában az automatikus indexálás ellen volt korábban. Végezetül elnök asszony, ez az anyag, amelyel a nyári vakációm jelentős részét töltöttem, még további e, kérdéseket vetett fel bennem, éppen ezért számítok a kollégák e, bölcsességére, és azt szeretném, hogyha egy realista, e, ambíciózus irányelvet tudnánk kialakítani ugyanakkor legyünk tekintettel a szöveg esetleges gazdasági kihatásaira. Köszönöm szépen. Az e, szocialisták, ha egyetértenek, akkor ö, Dirk kap először szót az árnyék jelentésevek közül. Köszönöm, elnök asszony, és elnézést a kollégáktól, mert át kell mennem a transz bizottságba. A jelentéstevő nyilvánvalóan érintette a javaslat, a bizottság javaslatának összes részletét, rávilágított a különböző problémákra. Nagyon üdvözlendő a kezdeményezés, fontos, hogy európai szinten vizsgáljuk ezt a kérdést, és arra kell törekednünk, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, amelynek révén a tagállamok megalapozottan adóztatják meg az energiatermékeket. Tehát mindenféleképpen jó, hogy a bizottság elkészítette ezt a javaslatot, ez egy nagyon bátor kezdeményezés. A jelentéstevő is egyértelműen leszögezte, hogy itt nagyon sok kényes politikai kérdésről is szó van, rengeteg politikai kihatása lehet ennek a javaslatnak, akár az általános energiaárak emelkedéséről beszélünk, vagy egyéb szempontokról. A én országomban, hogyha megállapodunk bizonyos díjszabásban, akkor nyilvánvalóan az adóknak is kihatása van az ára alakulásra. A dízelautókkal kapcsolatosan az ágazat részéről Többször hallottam, hogy az EU-ban a kibocsátás csökkentésének egyik fontos tényezője a dízel technika. Tehát nem tudom, hogy ez hogyan egyeztethető össze az előttünk lévő javaslattal, ezt alaposabban meg kell majd vizsgálnunk. A az elkövetkezendő éveket egyfajta átmenetként kell tekintenünk a CO2 csökkentés egyrészt a dízel technológiától várjuk, de ezeket alaposabban meg kell vizsgálni. Nálunk, hogyha valaki dízel autót vásárol, akkor elsősorban azért teszi, mert a dízel üzemanyag olcsóbb, mint a benzin. A dízel autók háromnegyede az Európai háromnegyedét teszi ki az összes gépjárműnek, tehát ez egy nagyon fontos szociális kérdés is. A üzleti célú dízel felhasználás esetében is fontos különbséget tenni a dízel és a benzin között a szállítmányozók, a fuvarozók esetében. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk alaposan, hogy mire van lehetőség és mire nincs. Emellett pedig a közúti szállításban használt üzemanyagok megadóztatásáról beszélünk, és itt eh, tekintettel kell lennünk eh, arra is, hogy a különböző szállítási módozatok eh, adóztatása az egyenlő bánásmód szellemében történjen. Fontos, hogy elkerüljük azt, hogy bizonyos módozatok esetében túlzott negatív hatások érvényesüljenek, hiszen ez a gazdasági növekedéssel is szembe menne. A szakbizottságunk szerintem az illetékes szakbizottság, hogy véleményezze ezt a javaslatot, illetve hogy a jelentést elkészítse, és szerintem itt nem szabad engedményeket kötnünk. Ha valamit el akarunk érni, akkor széles körű többséget kell elérnünk a parlament által kidolgozandó vélemény mellett, mert egyébként nem fognak odafigyelni ránk. A tanácson belüli vita szerintem az egyik legizgalmasabb lesz az elkövetkezendő hónapokban. Az elv önmagában nagyon érdekes. Az, hogy itt nem a fogyasztásról beszélünk, amikor a minimális adószintről beszélünk, hanem a CO2, illetve az energiatartalom szerepel elsődlegesen szempontként, ez szerintem jó ötlet. Nem szabad, hogy eltérjünk ettől az elvtől. Ugyanakkor viszont némi agályaim is vannak. Meg kell vizsgálnunk az átmeneti időszakot, meg kell vizsgálnunk a fejlesztés, a fejlődés kérdését, azt, hogy ez milyen kihatással lesz az egyes ágazatokra. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az arányos, a szubszidiaritásnak milyen szerepe lehet az egyes tagállamokban történő energiaadóztatás tekintetében, illetve hogyan tartsuk tiszteletben a, nem, a tagállamok adóztatási önállóságát. Talán még túl korai lenne most végleges álláspontot kialakítani, de ezek lennének a főbb kérdések. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy most nagyon érdekes időket élünk ezen dosszié kapcsán, különösen ami a politikai kihatásokat, következményeket illeti. Mint ahogy említettem, én logikusnak tartom a bizottság javaslatát. Ugyanakkor tudom, hogy sokakat dühít, hiszen egyrészt azt mondják, hogy engem arra ösztönöznek, hogy autót vesz, vegyek, utána megemelik és drágábbá teszik a dízel üzemanyagot, mint a benzin, tehát itt komoly érzelmi kérdések is felmerülhetnek, ami nem pusztán a racionalitás függnek össze. Uh, uh, aanwezigheid zal zijn in uw commissie. Én egyébként nagyon nyíltan beszélhetek erről a témáról, mert jövő héten nyugdíjba vonulok, és a fiatalember fog helyettem beülni Filip, aki hasonló lelkesedéssel fogja majd ezt a munkát továbbvinni. Én még ma délután visszajövök, és itt leszek, Hát engem politikai kár nem fog érni a dízelvitából kifolyólag már. Uh, uh, Köszönöm, Dirk, és uh, minden jót kívánok neked a későbbiekben is, és most Olle Ludwigsen az szocialisták nevében. Hadd kezdjem azzal, hogy az Európai Bizottság elvégezte a házi feladatait, és eh, ahhoz, hogy ez a javaslat kiegyensúlyozottnak legyen minősíthető, eh, hatástanulmányokra van szükség. Vannak bizonyos gyengeségek, ugyanis mégis, mégis az alapelv az helyes és elfogadható. Különös tekintettel arra, hogy a 2003 óta bekövetkezett változásokra reagál az Európai Bizottság javaslata a megújuló erőforrások előretörésére, illetve az energiahatékonyság növelésére, tehát egy egy előremutató intézkedésről van szó, figyelembe veszi a jelentés, illetve az joganyag a modernizációt, az ETS rendszer következményeit, és én azt gondolom, hogy a központi kérdésekben az Európai Bizottság megfelelő választ adott. Hogyha az energiaadóztatási irányelvről akarunk beszélni, akkor szerintem az egy nagyszerű eszköz arra, hogy egy paradigmaváltást elérjünk az energia vonatkozásában is, ezzel a klímaváltozás lelassításához is hozzájárulunk, valamint javítjuk az Európai Unió versenyképességét, hiszen itt zöld munkahelyek létrehozásáról van szó, már pedig zöld munkahelyek létrehozása jelentheti a kiutat ebből a válságból. Ugyanakkor finom hangolásra még szükség van, figyelembe kell venni egyes cégek és ágazatok versenyképességét, de azt gondolom, hogy a szándék helyes. ami a zöld technológiát illeti, eh, ott is eh, erősödik eh, a verseny globális téren. Hogyha a bevezetőjét nézzük ennek a jogszabálytervezetnek, a kezdeti szakaszokban ellenállásra lehet számítani ugyanakkor észszerű érvek hozhatók fel egy sor intézkedés érdekében. Itt a parlamentben nekünk az ambiciózus európai intézkedéseket támogatnunk kell, különös tekintettel a belső piac egységességére, illetve a környezetvédelmi megfontolásokra. Az Európai Tanács ezzel nem biztos, hogy nagyon elégedett lesz ezzel a megközelítéssel. Elemezni kell tehát az intézkedések várható következményeit. A 2015-ben kell jelentést letennie az Európai Bizottságnak a jogszabály hatásairól. E, hogyha meg is állapodunk a részletekben, utána az Európai Bizottságé lesz a felelősség, hogy ezeket a részletes javaslatokat és azok végrehajtását e, figyelemmel kísérje. Ennek kapcsán beszélnünk kell a légiközlekedés és a tengerhajózás, illetve a tengeri szállítás megadóztatásának e, kérdéseiről is. Rövid távon nem várható jelentős előrelépés, de én azt gondolom, hogy elfben jó irányban teszünk lépéseket. Ami a járműveket illeti, egy jó megoldást szeretnénk kitalálni a benzin-dízel árarányára, illetve arányára. Egy ezen a területen bekövetkező jelentős változásnak komoly következménye E, lesz. Itt e, érdemes kitérni az elektromos meghajtású vagy hibrid autók szerepére is. Ezeknek a használatát ösztönözni kell, elő kell mozdítani. Ki kell tehát térnünk a problémákra, olyan problémákra, amelyek a legszegényebb rétegeket sújthatják. Nyilvánvaló, hogy az energiaárak növekedni fognak, ezeket részben ellensúlyozhatják az energiahatékonysági intézkedések. Ami az árakat illeti, illetve az ármechanizmusokat, eh, nekem vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy a háztartásokat eh, állandó vagy hosszú távú mentességben részesítsük. Eh, a CO2 és az e ETS CO2 kibocsátások mennyiségét, illetően az ETS rendszer által előírtakhoz kell igazodnunk, eh, ehhez szükséges, és ez járulhat hozzá egy minimum eh, adó bevezetése. Az elkövetkezendő hónapokban egy nagyon érdekes vitára számítok, és köszönöm Lulling asszonynak az alapos munkáját, illetve azt a nagyszerű előadást, eh, amit tartott, és nagyon sajnálom, hogy a nyári szünetének jelentős részét erre kellett szánnia. Köszönöm az ECR nevében, Sasák úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azon kívül, hogy hangsúlyoznám, hogy alig várom a szorosabb együttműködést a rendkívül bájos ruling asszonynal, szeretném még még megemlíteni néhány olyan szempontot, ami a vita során elhangzott. Köszönöm először is ezt a kiváló indoklást, bevezetőt Luling asszonynak. Négy, legalább négy agályomnak szeretnék most hangot adni. Elsőként, sajnálatosan vagy szerencsére egyesek szempontjából, a, amit én a legfontosabbnak tartok, az energia ár. Az energia ár egy nagyon fontos piaci jelzés az adott termék kínálatában keletkező hiány tekintetében, és a mesterséges árképzés ártalmas lehet a piac szempontjából. Másodszorban a fogyasztók szempontja Szerintem a fogyasztó a legfontosabb szereplő a piacon, és nem a jogalkotók azok. A fogyasztó magatartása a rendkívül fontos. A fogyasztók nyilván előnyben részesítik a járművüket, a fogyasztásukat, és a az ő magatartásuk bármilyen módon történő korlátozása káros hatással lehet Európa egészére vonatkozóan. Harmadsorban már mások is említették a szociális következményeket. A közvetlen adók megemeléséből következő következményeket. Én most említeném a cseh példát. A napenergia felhasználása rendkívül megugrott, és ennek következtében az energia árak 10%-kal megemelkedtek a fogyasztók számára. Ez óriási növekedés. Negyedsorban az EU globális versenyképessége is megemlítendő szempont. Minden tőlünk telhetőt el kell követni Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a gazdaság, Európa gazdasága a globális versenyképesség vízén úszik. Tehát még egyszer én szeretnék szorosan együttműködni Luling asszonynal, és észszerű javaslatán tovább dolgozni. Elnök asszony, köszönöm szépen a zöldök, zöldek nevében. Filipnek az itrébe kellett menni szavaznia, és ebből még fel kell ocsúdnia, ugyanis a szavazás néha nehézséget okoz számukra, éppen ezért én szólok a nevében. Röviden, először is egyetértünk a bizottság általános megközelítésével ez ügyben, mi Ekon szakbizottság vagyunk, és a gazdasági szempontokkal foglalkozunk, az árak gazdasági hatásaival. A cseh kollégának mondanám, a piac hatékonyságáról szólt, illetve arról, hogy az egyes kormányoknak körültekintően kell az adókat alkalmazni, hogy ne avatkozzanak be túlságosan a piaci mechanizmusokban. A neoklasszikus közgazdaságtan szempontjából azonban más fontos szempontokat is meg kell említeni. Az olajtermelésnek komoly kihatása van a szén és egyéb energiatermelésre, illetve éghajlati hatásai is vannak, ami azt jelenthetné, hogy a jövőbeni generációk sokkal nagyobb árat kell, hogy fizessenek majd a CO2 kibocsátások tekintetében. Nagyon fontos, hogy elkerüljük a rossz árjelzéseket. A negatív externáliákat nem vesszük figyelembe, ekkor indokolt az adóztatás. A piacok sokkal helyesebb árjelzéseket adhatnak a bizottság javaslatát figyelembe véve, mint korábban. Stern és komoly támogatást élvezett a közgazdászok körében ezen elmélete kapcsán. A bizottság azt javasolja, hogy a rendszert tegyük működőképesebbé, és nagyon fontos tisztán látni, hogy a jelenlegi adózási különbségek teljesen abszurd magatartást váltanak ki a gazdasági szereplők részéről. Miután az adózási szint eltérő az energia szektorban, egyesek sokkal szennyezőbb energiaforrásokat választanak, például a szállításban, szemben azzal, hogyha harmonikusabb és észszerűbb rendszer érvényesülne. Tehát a közös piac szempontjából az harmonizációnak mindenféleképpen megvan a helye. A bizottság szakértői és más tudományos megfigyelő is azt javasolja, hogy az Európai Unió által kitűzött célok tekintetében nem 20, hanem 30 euró per tonna szintet kéne alkalmazni, és ezzel közelíthetnénk egy észszerűbb, racionálisabb rendszer felé. A, ha harmonizáljuk a rendszert, és kiszűrjük a negatív ösztönzőket, vagy a rossz ösztönzőket, akkor egyes területeken lehet tere az áremelkedésnek, és ez az emelkedés komoly kihatásokkal járhat. Említette ön is a szociális következményeket. Egyetértek azzal, hogy az adózás szociális kihatásait mindenféleképpen figyelembe kell venni, és korrigálni kell a bevételek felhasználása révén. Ezeket a bevételeket arra lehet felhasználni, hogy a rosszabb, hátrányosabb helyzetűek adószintjét csökkentjük, vagy csökkentjük a munka jövedelem adóztatási szintjét. Úgyhogy mindenféleképpen meg kell cáfolni az esetleges környezeti adók negatív hatását. Végezetül pedig, ami a repülésben felhasznált üzemanyagok adómentességét illeti. Meg kell vitatnunk ezt a kérdést is, mert ahogy a jelentéstevő is utalt rá, a különböző szállítási módozatok tekintetében egyéb rossz ösztönzők is érvényesülnek. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes viták elébe nézünk ezen kérdés kapcsán. Ennek megvan mindenféleképpen a gazdasági jelentősége, illetve sürgető ereje. És azt hiszem, hogy ha ezt a rendszert kialakítjuk, akkor ez mindenféleképpen egy, kompet, egy versenyelőnyt jelenthet. Az, hogy itt most erőteljes ellenállásba ütközik ez, itt nem az ágazat hosszú távú foglalkoztatásával függ össze, éppen ezért támogatnunk kell a bizottságot a tekintetben, hogy lépjünk gyorsabban, mielőtt még a hatékonyabb kínai autók megjelennének. Ha a jövőbe tekintünk, akkor mindenféleképpen ellen kell állnunk a különböző rövid távú adózási szempontoknak. Tehát gyorsabban kell lépnünk, és nem szabad megvárnunk, hogy a piacot mások saját maguknak eluralják. Portás kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok nagyon okos hozzászólás született már eddig is, véleményem szerint. A bizottság által megfogalmazott általános célkitűzésekkel egyetértek. Szeretnék azonban hozzáfűzni néhány gondolatot az adózáshoz, mint a politika, az iparpolitika és az energiahatékonyság eszközéhez. Sterks kolléga már utalt erre, és a jelentéstevő is tett ezzel kapcsolatos megjegyzéseket. Nevezetesen, hogy ezen javaslatok egyfajta forradalmat idézhetnek elő az árak tekintetében. Ez elsősorban azt jelenteni, hogy egy általános ár emelkedés következik be. Úgy gondolom, hogy egy az árakra vonatkozóan egy semleges adópolitikát kell követnünk. Nem nagyon valószínű azonban, hogy sikerrel járunk, hogyha úgy járunk el, mint ahogyan a javaslatok ezt előirányozzák. Ezért három megjegyzésem volna ezzel kapcsolatosan. Három olyan megjegyzés, amelyek a szociális szempontból, társadalmi szempontból fontosak. Az energiatermékek felhasználására gondolok, és azok szociális vetületére. Először is támogatnék mindent, amit a közlemény azzal kapcsolatosan fogalmaz meg, hogy a tagállamok a továbbiakban is rugalmasan járhatnak el, amikor bizonyos kivételeket tesznek, illetve könnyítéseket tesznek az olyan személyek, családok, egyéb társadalmi csoportok tekintetében, amelyek nehéz helyzetben találják magukat. A második kérdés, ki használja fel az adott energiát, és milyen célra? Ennek is befolyással kell bírni az adópolitikára, hiszen vannak az energiafelhasználásnak olyan módozatai, amelyek feltétlenül szükségesek, vannak olyanok, amelyekre kevésbé van szükség, és vannak teljesen felesleges energiafelhasználási módozatokat, ezeket ennek megfelelően erősebben kell megadóztatni. Második megjegyzésem. Egy olyan ötletet vetnék fel, amely minden bizonyal a következő pont esetében is szerepet játszik majd, Az egyik kolléga már felvetette a zöld héja javaslatát az energiatermékek esetében. Ez az eszköz nagyon hatékony lehet adott esetben az iparpolitika eszközeként. Egy további dolog, talán inkább kérdés, mint megjegyzés, nem teszünk már igazán különbséget a kereskedelmi felhasználás és nem kereskedelmi felhasználású dízel között. Elméletileg egyet tudok érteni a javaslattal, mégis úgy gondolom továbbra is, hogy egy jól meghatározott átmeneti időszak nélkül például a kollektív személyszállítás esetében ezt megvalósítani. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy átmeneti időszak. Nagyon alaposan meg kell fontolnunk azt, hogy milyen átmeneti időszakot határozunk meg ebben az esetben, máskülönben előfordulhat, hogy a jó javaslataink elsikkadnak, illetve rossz eredményhez vezetnek. Egy további megjegyzésem. Természetesen én is sikra szállok azért, hogy a különböző kivételeket képező szabályozások, tehát a kivételekre vonatkozó szabályozások a bioüzemanyagok esetében szűnjenek meg. A megújuló energia forrásokat szeretnék előnyben részesíteni a szabályozók, ez nyilvánvalóan helyes. Ugyanakkor azonban elhangzottak olyan javaslatok is, miszerint az atomenergiát is előnyösen kellene kezelni. Úgy gondolom, ezt nem lehet egy kalap alatt kezelni. Miután az árnyék jelentéstevők elmondták a megjegyzéseiket, most Luling asszonynak adom meg a szót. Igen, tudatában vagyok ennek elnök asszony, és csak szeretném megköszönni a raportőröknek elnézést, előbb kezdte. Yes. Meghallgassuk a bizottságot? Igen. Akkor a bizottságnak adom meg röviden a szót, mert egy kicsikét csúsztunk, viszont érdekes lenne meghallgatni a bizottságot. Nem tudom, hogy ki kíván szólni. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Luling asszonynak is nagyon konstruktív és nyitott volt a javaslatra adott reagálás, illetve bevezető. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elismeri, hogy logikusabbnak, koherensebbnek tartja a javaslatunkat. Ezt Stex úr is hangsúlyozta, mint árnyék jelentéstevő. Itt gyakorlatilag egy paradigmaváltásról van szó úgy gondoljuk, hogy az energia termékek adóztatása a jelenlegi formájában fenntartható. Gyakorlatilag úgy adóztatjuk az egyes energiatermékeket, mintha különálló, elszigetelt és nem egymást helyettesítő termékek lennének. A kérdés az, hogy a valóban fenntartható-e, hogy a legszennyezőbb energiaforrás a szén adózik a legalacsonyabb szinten, vagy például, hogy a dízel esetében is eltérő az adóztatás, ami a piaci árakban nem jut kifejezésre. Tehát itt mindenféleképpen egy de facto adó támogatással nézünk szembe hogy a bioüzemanyagot ugyanúgy adóztassuk-e, mint a dízelt, miközben a kibocsátás lényegesen alacsonyabb, a károsanyag kibocsátás lényegesen alacsonyabb. A tagállamok a 2020-as stratégia kapcsán már részben megpróbáltak válaszolni ezekre a kérdésekre, például a 20% os célok a megújuló energiafelhasználásban, a kibocsátás csökkentésében, 2020-ig. Az iparpolitika ugye nem kerül megemlítésre az anyagunkban, a javaslatunkban, ez azonban nem jelenti azt, hogy elvetjük az ipar jogos aggályait. Itt mi egy eléggé nagyvonalú átmeneti időszakról beszélünk, ezzel kívánunk gondoskodni, illetve válaszolni az ilyen agályokra, illetve valahogy összekapcsolni az energiaadózást az ETS rendszerrel, elkerülve a jelenlegi kettős terhelést. Ami a dizel technológiát, illetve az autóipart illeti röviden, úgy gondolom, hogy nagyon fontos kiemelni azt, hogy mi egy átfogó, koherens adóztatásról beszélünk, és semmiféleképpen nem akarjuk háttérbe szortani a dízel technológiák természetes előnyeit. Itt megfelelő tudományos megalapozottságra van szükség, hatásvizsgálatra, annak érdekében, hogy ne essen drasztikusan vissza a dízel autók iránti kereslet. Hiszen a dízel gépjárművek alacsonyabb fogyasztásúak, eh, tehát bizonyos természetes előnyöket kínálnak. Ezen kívül az inflációval kapcsolatosan eh, is elkívánjuk kerülni a negatív hatást. Egyrészt a minimum felett a tagállamok eh, önmaguk alakíthatják ki az adókulcsokat, és alakíthatják ki az adókulcs csak szerkezetét, miközben tiszteletben tartva az alap, tiszteletben tartják az alapelveket. És az indexálás révén a tapasztalatok azt mutatják, például a fogyasztási adók esetében a minimum adóztatási szint erodálhat. Ami a szociális következményeket illeti, ezeket is úgy gondoljuk, hogy megfelelően figyelembe vette a javaslatunk, figyelembe véve azt, hogy a tagállamok átmeneti időszak nélkül teljes mértékben mentesíthetik a háztartási tüzelő anyagokat. Ezt mi különösen fontosnak tartjuk. És most sorolhatnám például a kereskedelmi célú dízel felhasználást és egyebeket, de tiszteletben tartom a kérését, ami az idő szűkösségére vonatkozott, úgyhogy én itt most be is fejezném. Köszönöm a jelentéstevőnek a konstruktív hozzászólásokat, és remélhetőleg együtt tudunk működni a következő hónapokban. És most Astridnak adom meg ismét a szót, mondja az elnök asszony. Nagyon röviden elnök asszony, mert eh, én sem akarok a részletekbe bocsátkozni, elég egész egyszerűen csak megköszönöm az árnyék előadóknak eh, a munkáját. Nagyon eh, érdekes volt meghallgatni az álláspontjukat, és különösen azokat a javaslatokat köszönöm, amelyeket tettek, illetve a világos állásfoglalást a nagy kihívásokkal kapcsolatban. Én eh, egy workshop szervezésére teszek javaslatot szakértők bevonásával, tehát nem egy meghallgatásról lenne szó. Beszéltem már a titkársággal, eh, talán október 5-ére lehetne ezt kitűzni. Én azt szeretném, hogyha a szakértők el tudnák nekünk magyarázni az ő aggodalmukat, az ő nézetüket. Azt gondolom, hogy ez minden képviselő számára érdekes és hasznos lenne. Így e, ezt követően és még ezelőtt is egy nagyon gyümölcsöző együttműködésre számítok a zárnyék előadókkal, hiszen egy nagyon vitatott kérdésről van szó, az most is kiderült, eh, ami pedig az időbeosztást illeti. Eh, érdekes eh, azt tudni, hogy a lengyel elnökség eddig még semmit nem tett a témában, úgy tűnik a lengyel elnökség nem akar prioritást adni ennek a témának, tehát a tanács részéről azt tudjuk csak megállapítani, hogy rendkívül eltérőek az álláspontok. A lengyel elnökségnek semmi szándéka nincs arra, hogy meggyorsítsa ezt a dossziét, ha jól értem, ennek az elnökségnek a török, török, törekvései, tehát szabadok vagyunk az idő felhasználás megtervezésében. Ami pedig az ITRE igényét illeti, ott remélem, hogy sikerül azt az álláspontot elfogadtatnunk, amit már kifejtettem a hatásköreinkkel kapcsolatban. Elnök asszony, tehát azt remélem, hogy ez a workshop a lehető leghamarabb megrendezhető, mert nagyon fontos lenne, hogyha részletekben megismerhetnénk, részletesen megismerhetnénk az érdekeltek álláspontját. Ez számomra teljesen nyilvánvalóan szükséges, és ezt követően tudjuk majd meghatározni a saját időbeosztásunkat, amikor ténylegesen kiderül, hogy a tanács milyen álláspontra helyezkedik. Köszönöm, Astrid. Mi vagyunk a parlament legnépszerűbb bizottsága, mert hozzánk fordulnak a többi bizottságok eh, különböző eh, igényekkel. Eh, azt gondolja az ITRE például, hogy azért, mert a címben energia szerepel, noha adózásról van szó, ez az ő hatáskörükbe tartozik, ha ezt így elfogadnánk, akkor szinte semmi sem maradna nekünk. Azt gondolom, hogy több fordulós csatára van kilátás az elnökök értekezletén, de biztos vagyok benne, hogy Astrid támogat majd engem és azokon a területeken, eh, ahol csak konzultációs eh, eh jogosultságunk van, remélhetőleg szintén nem vizeződik majd fel ez az üzenet. Az előző energia irányelv 8 évig eh, volt 8 eh, év alatt készült, remélem ez nem tart ilyen sokáig. A módosítók benyújtásának határideje november 15-e, a bizottságban a szavazást január 24-ére tűzném ki, és aztán és a márciusi első plenárisra kerülhetne napirendre ez az anyag, ez mindenképpen csak egy előzetes menetrend. Most a következő napirendi pont következik. Eh, Kaza, eh, David Kaza eh, jelentése az áfa jövőjéről, illetve a héja jövőjéről. Well, um, most, most amendments have... A, köszönöm szépen. A legtöbb módosító nagyon konstruktív volt, és örömmel nyugtázom, hogy már a legalapvetőbb kérdésekben konszenzus alakult ki a HÉA struktúráját illetően. Némi különbség is azonban adódott ideológiai szinten, így például a HÉA alapvető szerepét illetően. Egyesek egyfajta politikai iránymutatóként, iránytűként szeretnék alkalmazni. Mások azonban úgy gondolják, hogy a héját a lehető legegységesebben kell alkalmazni a belső piac hatékony működése érdekőbe, érdekében. Ezen eltérések ellenére a kompromisszumokkal kapcsolatos tárgyalások jól haladnak, és biztos vagyok abban, bízom abban, hogy közép úton találkozunk a benyújtott módosítások legalábbis ezt a benyomást keltik bennem. A preambulum pontokkal kapcsolatosan a bevezetőben az szerepel, hogy az, a közvetlen adóztatás felől a közvetett adózás irányába mozdulunk el. Nem ez volt a szándék. Itt minden esetre egy tendenciát akartunk csak megemlíteni. És üdvözlöm azokat a módosítókat, amelyek pontosítják eh, tehát az 1-estől a 8-asig, a 11-estől a 13-asig és a 15-ös módosítókról van szó, ami a 9-est illeti. Itt, eh, ami a pénzügyi tranzakciós eh, és az energiaadó közvetett adóként történő alkalmazását illeti, én örömmel felveszem a jelentésbe az itt kifejtetteket egy kompromisszumos szöveg keretében. Említettem hogy a pénzügyi tranzakciós adó vitás kérdés nem kapcsolódik közvetlen a héjához, és én szeretném elkerülni, a vitát ezzel kapcsolatosan, hogy támogatjuk-e egy ilyen tranzakciós adót vagy sem. Tehát éppen az a 14-es, 17-es és a 27-es módosítót ellenzem. Ugyanakkor üdvözlöm a 16-os, 18-as és 19-es módosítókat, ami a csökkentett kulcsokat és mentességeket illeti, illetve a konkrét következetlenségek vagy ellentmondások kérdését illetve 21, 22, 24, 26, 28 as módosításokról van szó, itt kompromisszumos szöveget kellene kialakítani, ezt majd az árnyék jelentéstevőknek megküldöm. Támogatom a 22-es és 23-as módosítókat némi kiigazítással, illetve a 25-öst ami az összes mentességre vonatkozik, illetve a csökkentett kulcsokra, kedvezményes kulcsokra. Én egyetértek azzal, hogy az összes mentesség kiszorítása vagy megszüntetése egy kicsikét túlzó lenne, tehát éppen ezért ezt a módosítót nem támogatom. A legtöbb módosító a konszenzus irányába mutat, a status quo elismerésére, illetve egy olyan irányba elmozdulandó, ami a célpont elvet követi. A nemzeti kulcsok közelítését célozza, tehát ezeket a bekezdéseket kell tisztázni. Ami a konkrét százalékok törlésére vonatkozó módosítót illeti, én ezt elfogadom, tehát kész vagyok a számokat törölni. Végezetül pedig, ami a bürokrácia csökkentését illeti, valóban ezt úgy kell elvégezni, hogy ne tegyük ki a rendszert a visszaélésekkel szemben, vagy a csalásokkal szemben. Ezzel kapcsolatosan a kompromisszumok már megszülöttek, és üdvözlöm azt a módosítót, ami a bürokrácia visszaszorítását javasolja, így konkrétan a 49-es és az 54-est. Köszönöm szépen. Akkor most uh, kérem, hogy uh, gyorsabban uh, haladjunk, mint eddig, és Said al kadraouinak adom meg a, a szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen köszönetet mondok a jelentéstevőnek is a jó együttműködésért, és szeretném elmondani, hogy igyekeztünk kompromisszumos megoldásokat találni annak érdekében, hogy aggájainkat is figyelembe vegye a szöveg. Ahogyan az adó csalást kezeli a szöveg, ez rendkívül, és azok a részek, ahol a bürokratikus eljárások egyszerűsítéséről van szó, szintén kiemelendők, aztán, hogy az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, például az általános űrlap, mindez nagyon üdvözlendő. A javaslat itt-ott azonban tartalmaz még olyan részeket, amelyeket talán érdemes lenne még átfogalmazni. Ilyen például az a tendencia, hogy az hogy mi történjen például az energiaadóztatással, illetve a pénzügyi tranzakciós adóval. Mi úgy gondoljuk, hogy itt konkrétabb megfogalmazásra lenne szükség, hiszen a pénzügyi tranzakciós adó esetében úgy tűnik, konszenzus kristályosodik ki európai szinten, fontos, hogy ezt így ki is tudjuk mondani. Aztán, ami az energiaadóztatást illeti, érdemes megnézni, hogy hogyan lehet ezt összekapcsolni a vonatkozó irányelve és a Lüling asszony által elmondottakkal, annak érdekében, hogy egy koherens álláspont alakuljon ki az Európai Bizottsággal is. Szeretném még elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az, a jelentéstevő a különböző közlekedési módozatokat szintén a héja szemüvegén keresztül nézte. Tudjuk, hogy a közlekedési szektorban, ágazatban a hajózás és a légiközlekedés egészen más bánásmódban részesül. Úgy gondoljuk, hogy a HEA, HEA-nak fontos politikai eszközé kell válnia annak érdekében, hogy környezetpolitikai, környezetvédelmi és szociális szempontból segítse célkitűzéseinket. Explicit módon elhangzott az, hogy a HEA semmiképpen sem képezhet akadályt a belső piac kibontakozásában, Noha létezik egy politikai többség, amely a gazdaság zöldebbé szeretné érvényre jutatni, ez esetben azonban bizonyos termékeket előnyben részesíthetnek más termékekkel szemben, és ez akadályozhatja a belső piacot, így is értelmezhetjük ezt. A dekompromisszum szintén hasonló érveket boncolgat, itt is az hangzik el, illetve az áll a szövegben, hogy korlátozni kell bizonyos jelenségeket környezetvédelmi és szociálpolitikai elgondolásokból. Itt azonban úgy gondolom a megfogalmazás túlzottan korlátozó jellegű és túl szigorú. Néhány általam említett témában talán majd még egy másik módosítót nyújtunk be. Meglátjuk majd, hogyan tudunk dűlőre jutni. Összességében azonban azt mondhatom, hogy sok javaslattal egyet tudunk érteni a jelentésben. Thank you, Madam Chair. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a raportőr munkáját, azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett, és remélem, hogy egy széles alapokon nyugvó konszenzust fogunk tudni elérni a folyamat végén. Ez egy rendkívül érzékeny téma. De azt gondolom, hogy a, az előadó megközelítése, a megfelelő megközelítés, megfelelő irány. Noha tudjuk, hogy mindannyiunknak vannak kedvenc eh, mentességei. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb cél az egységes piac megerősítése, ugyanakkor ha a mentességek vagy kivételek nem ássák alá ezt az egységes piacot, akkor azt gondolom, hogy azok indokolhatóak vagy megmenthetőek. Amikor én már a politikai pályafutásom óta foglalkozom áfa, illetve héja kérdésekkel, és fundamentalista álláspontot képviseltem régebben, nem hiszem, hogy ez realista megközelítés lenne. Bolkenstein úr egy ilyen fundamentalista megközelítéssel próbálkozott néhány évvel ezelőtt, rá is fázott. A rendszer jelenlegi formájában azonban ténylegesen akadályokat hoz létre a az egységes belső piacon. Én támogatom az adó semlegesség elvét, ne a vállalkozások cipeljék ezt a terhet. A nyáron is hallottuk, hogy több adókoordinációra van szükség, még ha teljes adóharmonizáció nem is reális célkitűzés. Van azért mozgástér, az adóverseny olyan módon is működhet, amely nem ássa alá az adórendszer működését. Én, mint liberális, talán nem meglepő módon az adóversenynek egyébként híve vagyok. Wolf Klintz úr itt a jobbomon, aki itt ülne a jobbomon nem lehet itt, mert Németországban van, és ő azt szerette volna tudatosítani a bizottság eh, tagjaival, hogy a HÉA e egy nagyon jelentős eh, adóbevétel eh, napjainkban, ezért is érdekes vagy érdemes a mentességek körét megnyírbálni, illetve ezeknek a számát csökkenteni, mert ahogy a pénzügyminiszterek is tudják, egy nagyon megbízható adóformáról van szó. Ő azt mondja, hogy a, csak Németországban, pusztán Németországban a mentességek 20 milliárd eurót tesznek ki, ami egy jelentős összeg, és remélem, hogy nem téved a számot, az összeget illetően. Tehát a mentességek csökkentése komoly pluszbevételt jelenthet. És amennyiben a mentességeket csökkentenénk, a kivételeket csökkentenénk, akkor a pénzügyminisztereket is boldoggá tehetnénk. Most rátérnék kedvenc módosítóimra, a 40-esre és az 56-osra. Ezt számos kollégával együtt jegyzem, ezt a két módosítót. Támogatja, jó, támogatja. Akkor, mert nem beszélt róla, de fejével bólintott, akkor ezt nem is kell érvekkel alátámasztanom, de itt arról van szó, hogy egy sor országban a nem profit orientált szervezetek számára csökkentették az áfa kulcsokat. Ez például sporttevékenység, ugye sporttevékenységről volt szó az imént a szerencsejáték téma kapcsán. Itt is erről van szó. A nem profitorientált szervezetek finanszírozását megkönnyítendő egyes országokban alacsonyabb áfakulcsot, illetve héjakulcsot vezettek be, például a foci klubok vonatkozásában így kívánják lehetővé tenni az utánpótlás nevelést, illetve egyéb társadalmilag hasznos tevékenységeket. Tehát itt az Európai Bizottságot nagyobb liberalizmusra szólítanám fel. Tudom, hogy Semeta úr hajlik erre, de remélhetőleg a mi bizottságunk támogatni fogja ezt, és Káza úr is úgy hallottam, hogy eh, támogatja, eh, és így akkor talán jó irányba gyakorolhatunk nyomást eh, a biztosra. Az FTT-t illeti, Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, azt gondolom, hogy ez nem lesz megvalósítható. De olyan sok furcsa dolog történt Európában, hogy még az is lehet, hogy ez is megszületik, még az is lehet, hogy majd lar fogadja, fogalmam sincs. De azt gondolom, hogy ebben a jelentésben ki kéne hagyni ezt a vitát. E, talán abban megegyezhetünk, hogy nem itt van a helye ennek a vitának. Kaza úrral ebben teljesen egyetértek. Én nem hiszek ebben az adóban. Én azt gondolom, hogy ez majd akadályokat jelent az európai gazdaság előtt, de itt ebből a jelentésből ezt vegyük ki. Azt szeretném kérni. Köszönöm. Thank you, uh, Ashley. Ashley Fox következik. Köszönöm. Röviden fogok hozzászólni. Köszönöm eh, Káza úrnak eh, azt, hogy ilyen eh, tömör jelentést hozott létre. Eltérőek a héja és eltérő a hatékonyságuk is. Egy új héja rendszer kereteit kell létrehoznunk, amely a működési költségeket csökkenti a vállalkozások és az adóhatóságok számára is. Egy hatékony héja rendszer növeli növeli a bevételeket és előmozdítja a belső piac működését, valamint segíti a vállalkozásokat is. Egy kicsit csalódott vagyok, hogy egyes kollégák olyan módosítókat nyújtottak be, amelyeknek nincs itt helyük. Egy héja stratégia kialakításáról van szó, és eltereli a figyelmünket, hogyha itt új adóztatási módokról teszünk, új adóztatási módokat próbálunk becsempészni, amelyek a vállalkozások versenyképességét alássák. Hogyha azt akarjuk, hogy a tanács komolyan vegyen bennünket, akkor a héjára kell koncentrálnunk. És eh, annak is örültem, hogy Kaza úr azt mondta, hogy nem akar a pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozni, teljesen egyetértek eh, ezzel. Eh, egy kollega azt mondta, hogy konszenzus látszik kialakulni a pénzügyi tranzakciós adóról, szerintem nem. Az eurozónán belül lehet. Én örülnék, hogyha az eurozóna országai bevezetnének egy ilyen pénzügyi pénzügyi tranzakciós adót, mert akkor minden tranzakció átvándorolna Londonba. E, hogyha ezt megteszik, annak Nagy-Britannia örülni fog, hogyha az egész EU-ban akarnak ilyet bevezetni, azt Nagy-Britannia bizonyal meg fogja vétózni e, és e, örömmel tekintek Káza úrral a további munka elébe. Köszönöm. Filip Zöldek. Well, thank you. Uh... én is rövid leszek. Én is támogatom, hogy fókuszáltabbá kell tenni a jelentést, és hogy ne foglalkozzunk most az FTT-vel és hasonlókkal. Itt nagyon fontosnak tartom a kapcsolatot. Bizonyos ágazatok, tevékenységek mentesülnek, ha nem is elkerülik az általános forgalmi adót a héját. E a pénzügyi tranzakciók, a pénzügyi szektorra sem terjed ki a héja. El kell gondolkodnunk azon, hogy ezt hogy oldjuk meg. Ugyanakkor viszont tisztában kell lennünk, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra nem vonatkozik ez az adózás. Ha itt az adóalapról beszélünk, ezt mindenféleképpen meg kell vizsgálnunk. És milyen alapon mondjuk azt, hogy ezt a tevékenységet más szolgáltatásokhoz képest nem adóztatjuk? Tehát nagyon örülnénk, hogyha erre kifejezetten utalnánk, épp úgy, mint a légi közlekedésre. Miért mentes, miközben a vasúti közlekedés nem. Ez bizonyos mértékben piaci torzulást eredményez, és én a piaci versenyt támogatom, a tisztességes piaci versenyt. Tehát ezek azok a pontok, amelyeket szerettem volna kiemelni a nagyobb körű mentességek kapcsán, és ez nem ez a jelentés nyilvánvalóan nem a pénzügyi tranzakciós adóval kell, hogy foglalkozzon, nem akarom ismét felsorolni az érveket, hiszen más lehetőségünk is lesz a közeljövőben ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy ez a szempont kikerül a héja körből, és ezzel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. A mentességek felszámolása és a kedvezményes kulcsok tekintetében lehet, hogy fundamentalista vagyok, mint ahogy Ole említette. Egyetértek Ashley-vel, amikor azt mondod, hogy egy áramvonalasabb rendszer irányába kell lépnünk, és e tekintetben a rendszert egyszerűsíteni kell, és most itt Olével nem nagyon értek egyet, harmonizáltabb rendszerre van szükség. Egyetértek azzal, amit az adóversenyről mondasz, de képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor minden EU tagállam az adóbevételek tekintetében olyan helyzetben van, amilyenben van. Most itt lehet minősíteni, hogy melyik rendszer szolgálja jobban a közérdeket, de minden esetre egy olyan rendszerre kell törekednünk, ami megfelelő adóbevételeket biztosít. És szerintem sokkal inkább a harmonizáció vagy a konvergencia irányába kellene haladnunk, és nem a verseny irányába. Ez egy sürgető kérdés, és szerintem ezt kell hangsúlyoznunk. Kaza úr kompromisszuma szerintem mindkét dolgot, mindkét kérdést egyaránt érinti, és itt nem lehet fekete-fehéren tekinteni a dolgokat, tehát pontosabbnak kell lennünk a tekintetben, hogy mire törekszünk, feltéve, hogy meg tudunk állapodni. Jelenleg sokkal áramvonalasabb, konvergálóbb rendszerre van szükség, ha nem is egy százszázalékos harmonizáció, de a konvergencia mindenféleképpen nagyon fontos. Szaiddal is egyetértek a csökkentett kulcsok tekintetében környezeti és szociális szempontok alapján. Szerintem arra van szükség, hogy a fogyasztási adót úgy alakítsuk ki, ami a közérdeket, a közjót szolgálja. És hogyha az éghajlatváltozással szemben kívánunk fellépni, ami egy közérdek, akkor ezen év alapján indokolható a csökkentett kulcs. Ezt azonban e, igazolni kell, és ellenőrizhetővé kell e, tenni, akár szociális, akár környezeti szempont e, indokolja a csökkentett kulcsot. Úgyhogy én készen állok ennek pontosabb megfogalmazását elősegíteni, de ez kell a fő szempont legyen. Kutras úr. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nem vagyok árnyék jelentéstevő. Mindezek ellenére szeretnék két megjegyzést tenni, illetve két kérdést intézni a jelentéstevőhöz. Először is az egyik megjegyzésem a következő. A jelentésben nem arról van szó, hogy egy pénzügyi tranzakciós adóról döntsünk. Azonban a tízes módosító indítvány esetében mégis fontosnak tartom, hogy a közvetett adók, közvetlen adók általi helyettesítéséről szót ejtsünk, hiszen ez érinti a téma lényegét. Azzal kapcsolatosan, ami elhangzott a módosító indítványokkal, kapcsolatosan, most biztos vagyok benne, hogy hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jelentés még jobb legyen. Ezzel kapcsolatosan azonban van két kérdésem, és talán lehetne ezzel kapcsolatosan még szóbeli módosítókat is benyújtani, mielőtt a plenárison szavazunk majd a szövegről. Először is van egy ö, úgynevezett ö, pénztárhéja, így hívjuk mi ezt Portugáliában. Vannak olyan kis és középvállalatok, amelyeket érint ez a jelenség. Vannak olyan javaslatok, amelyeket éppen ezért nem tudok támogatni. Kis és középvállalatokról van szó. Az ő számukra nagyon fontos, hogy ne kelljen kifizetniük a héját az államnak, mielőtt megkapják a visszatérítést. Ez egy nagyon nagy probléma kis és középvállalatok számára, akiknek folyósítaniuk kell a helyet, mielőtt maguk megkapnák a visszatérítést. Talán jó lenne, hogyha egy szóbeli módosítóban megfogalmaznánk ezt a problémát. A második dolog, amit említeni szeretnék, egy olyan stratégiát támogattok, amely csökkenti a kivételezettek számát. Illetve azonban a szövegben nem szerepel utalás arra, hogy esetleg lehetőséget lehetne biztosítani a luxus kategóriába eső termékek magasabb adóztatására. Ha tehát van még lehetőség a szóbeli módosítókra, akkor eh, talán javasolnám, hogy a luxus kategóriába tartozó termékekkel foglalkozzunk még mert az adófizetők ket tulajdonképpen befolyásolja, befolyásolják a döntéseink. Köszönöm. No. Do you want the floor or not? You haven't asked. Megantis úr, kér szót, vagy nem? Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő munkáját. Én is úgy gondolom, hogy igen, széleskörű konszenzus alakulhat ki a szavazás előtt. Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy talán érdemes lenne meghatározni egy küszöböt a kis és középvállalatok esetében, hiszen ők teszik ki az európai gazdaság 90%-át. Már csak azért is, mert az Európai Unió egyes tagállamainban eltérnek a küszöbértékek egymástól, ezért érdemes lenne talán harmonizálni a minimális értéket, amely a versenyt is szolgálná egyébként. Arlene, nagyon rövid leszek, ugyanis Balc uh, úr jelentésével is még foglalkoznunk kell. Röviden Támogatom Ludvigsen és Schmidt kollégákat a módosításaikat illetően, hiszen ezekkel a kérdésekkel mindenféleképpen foglalkozni kell a jelentésben és a bizottság zöld könyvét illetően, illetve a digitális agendára tekintettel itt a konvergencia kell, hogy a cél legyen az online és a fizikai környezetben, és különösen az e-könyvre, az újságokra vonatkozó módosítókat támogatom. Most további részletekben nem kívánnék bocsátkozni. És még röviden a vitára visszatélve az általános keretet illetően, én nagyra méltányolom a jelentéstevő azon törekvését, hogy kompromisszumot érjünk el a mentességre, a rugalmasságra vonatkozó módosítások kapcsán, hiszen ezeket vizsgáljuk, hogy a mentességek hogyan viszonyulnak a rugalmassághoz. Fontos, hogy az EU keretek között a közpolitika szempontjából törekednünk kell a rugalmasságra. Itt lehetnek indokolható záradékok. Ha megvizsgálom például a gazdasági visszaesés, a gyakorlatilag nulla növekedés körülményei között az, hogy az egyes Egyesült Királyságban 17,5%-ra csökkentette az Egyesült Királyság a kulcsot, mégpedig az EU keretek között, nem azon kívül a fogyasztás élénkítésére vonatkozóan. Ugyanakkor más kormányok a 20%-ot alkalmazzák, ami negatív hatással van a bevételekre, illetve ezáltal a kiadásokra is. Ha fogyasztást akarjuk növelni, akkor az adózás révén is azt be befolyásolni tudnunk kell. Talán az indokolható szót kéne itt bevenni a szövegbe, és nem megnyitva a kapukat mindenféle mentesség előtt. Thank you, Madam President, and I would like to... Köszönöm, elnök asszony, és szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a javaslataikat. Azt gondolom, hogy a javaslatok többségét már bedolgoztam a kompromisszumos módosítóimba, amelyeket ma reggel köröztettem, tehát nyilván megvizsgálják majd a kompromisszumos módosítókat, a pénzügyi tranzakciós adót kivontuk a munkánk hatóköréből, eh, és éppen ezért eh, inkább ezekkel a kompromisszumos módosítókkal eh, foglalkozni, illetve azok kapcsán a módosítókkal. Schmidt úrt megnyugtattam, hogy az ő módosítóját elfogadtam, ami a héja beszedését illeti, azzal kapcsolatban egy új kompromisszumos módosítót fogunk kidolgozni, amelyben ez nagy súlyjal fog szerepelni. Ami a jogi folyamatokat illeti, a jelenlegi jogi eszközök nem világos rendelkezéseket is tartalmaznak, és itt szükség van módosításokra. A 68-as módosítót is támogatom, amely szintén hozzáadott értéket jelent. Van még időnk a szavazásig, erre a szavazásra majd szeptemberben kerül sor és addig is azt kérem a kollégáktól, hogy próbáljunk meg valami fajta egyetértésre jutni, egyensúlyi helyzetet kialakítani. Igen, mondja az elnök asszony, szeptember 19-én fogunk szavazni a jelenlegi tervek szerint, és az októberi második plenáris célozzuk meg. Most az Omnibus 2 irányelv következik. Bertolt Burkhard Balc munkája. Azt gondolom, hogy 12.30-ig foglalkozhatunk ezzel a témával, és délutánra áttesszük Balc úr másik jelentését a sport európai dimenziójáról, tehát hogyha szükség van ennyi időre, tehát hogy 12.30-ig elmegyünk ezzel az anyaggal, akkor a másikat, másikat halasztjuk. Kedves kollégák, az Omnibus 2 irányelvről szóló jelentés tervezetben azt valósítottam meg, amit tulajdonképpen bejelentettem már márciusban, az első munkadokumentumban erre vonatkozóan. A legtöbb változtatás technikai jellegű. Ezek mindenek előtt a szolvencia kettő irányelvből adódnak. Az Európai Bizottság azonban az évelei javaslatával nagyon fontos kérdéseket vetett fel, ami a biztosítások szabályozását illeti. Ide tartozik számomra többek között a kamat alkalmazkodása, illetve a kamat hozzárendelése a piaci eseményekhez, valamint a harmadik országokkal kapcsolatos kérdések, valamint egy átmeneti koncepció is, amelyet az Európai Bizottság nagyon széles, széles körűen fogalmazott meg, annak érdekében véleményem szerint, hogy elkerülje a konkrét megfogalmazásokat. Nem teszi egyszerűbbé a vitát az sem, hogy az Omnibus 2-vel tulajdonképpen nem csak a keret irányelvet kell megváltoztatni. Ezzel kapcsolatosan volt egy vita egy ezzel kapcsolatos tanulmányról, amikor a bizottság már korábban közzétette a javaslatát az omnibus irányelve kapcsolatosan. Ez nem bírálat, sokkal inkább csak egy megállapítás. Az imént leírt helyzetből adódóan azt láthatjuk, hogy a tanács nagyon szorgosan tevékenykedik, mindenkinek individuális saját érdekei vannak, van, aki egy nagyobb szeletet kap a tortából, van, aki egy kisebbet, azonban miután mindenki már tányérről a kezében állt az asztalhoz, úgy tűnik, hogy azért van megoldás illetve elérhető közelségben van a megoldás. Nagy érdeklődéssel követtem az eseményeket a tanácsban, azonban azt is el kell mondanom, hogy azért jó érvekkel kell engem még meggyőzni arról, hogy a termékspecifikus, illetve egy bizony, bizonyos piaci szegmensre mért megoldások itt észszerűek. Jelenleg a matching, a premium, az anticiklikus prémium kulcsszavakkal kapcsolatosan inkább szkeptikus vagyok. Sokkal inkább az európai az EBFH erősítését tartottam szem előtt a tervezetemben, valamint az átfogó parlamenti kontrollt, ahol kevésbé fontos technikai jellegű változtatásokra van szükség, ott a keretirányelvet kell megváltoztatni. Nagyon fontos, hogy a piaci szereplők mielőbb jogbiztonságot kaphassanak a szabályozással kapcsolatosan. A megvalósítási intézkedésekkel kapcsolatosan nem lehet szó arról, hogy csak delegált jogi aktusok révén oldjuk meg a problémákat. Az Omnibus egy példáját követve, amelyet már elfogadtunk, ilyen esetekben technikai szabályozó standardokra van szükség, amelyek biztosítják, hogy az LBFH e megfelelő módon beleszólhasson a történésekbe. Az ilyen technikai standardok, illetve normák esetében mindenképpen egyeztetni fogok még az EBFH-val. Ugyanakkor elengedhetetlennek tartom. Túl gyors vagyok? Ich wollte die Zeit aufholen, die wir... Elnézést, csak gondoltam, hogy behozzuk az időt, illetve a lemaradásunkat. Jó, akkor megpróbálok egy kicsit lassabban beszélni. Ugyanakkor, elnök asszony, elengedhetetlennek tartom azt is, hogy a likviditási prémium alkalmazását tekintettel a keretirányelvre világosá tegyük, és az EBFH-nak is egy mozgásteret biztosítsunk a technikai kialakítás területén. Úgy vélem, hogy egy bizonyos szabályra lenne szükség, amellyel meghatározzuk a szóban forgó prémiumot, amelyet csak akkor kellene alkalmazni, amikor illikviditás áll fenn, és amikor egy bizonyos határértéke túlépését tapasztalhatjuk, annak érdekében, hogy a piaci szabálytalanságoknak elejét vegyük többek között. A harmadik országok esetében egy olyan koncepció mellett döntöttem, amely az időleges ekvivalenciát részesíti előnyben, amely révén, amely tulajdonképpen az Európai Bizottság javaslatát követi. Az időleges ekvivalencia tekintetében szerintem egy katalógusra lenne szükség, valamint féléves jelentésekre. Emellett a harmadik országoknak öt éves ekvivalenciát biztosítunk, annak ellenére, hogy azok nem feleltek meg az első ekvivalencia vizsgálatnak. Az Európai Bizottság javaslata különböző átmeneti megoldásokat javasolt, miközben az Európai Bizottság delegált jogi aktusok révén akart lényeges pontokat tisztázni. Ezáltal az Európai Bizottság határozta volna meg az átmeneti időszak időtartamát és annak előfeltételeit. Ezért egy kétfokozatú átmeneti koncepció mellett szálltam síkra, amelyet a keretirányelv tartalmazna. Így a ter- tervezett módon 2013. január 1-én lépne életbe a tagállamokban az érintett jogszabály, Addig azonban egy átmeneti időszak venné a kezdetét, illetve lenne érvényben nem csak a biztosítók, hanem a felügyeleti hatóságok számára is. A felügyeleti jogi konzekvenciák, illetve következményeket még mindig a szolvencia egy alapján kellene meghatározni. Én nem támogatom a tanács javaslatát, mivel egy egyéves átmeneti időszak esetében nem láttam észszerűnek a, a megvalósítást. Abban azonban teljes mértékben egyetértek a tanácssal, hogy a 2013-as év vet az már fel kellene használni bizonyos engedélyezési eljárások számára, valamint az úgynevezett intern, illetve belső modellek esetében. 2014. január 1-én kezdődne a szolvencia 2 alkalmazása, néhány átmeneti intézkedéstől kísérve, így két évre a kisebb biztosító vállalatok, illetve biztosítási csoportok esetében bizonyos intézkedésekért cserébe megvalósítható lenne egy meghosszabbítás az átmeneti időszaknak. A, azonban mindezek ellenére a tőkével kapcsolatos előfeltételeket mégis be kell tartaniuk, és ezzel kapcsolatosan jelentést kell tenniük. A hibrid tőke és a repackage loans esetében egy tíz éves átmeneti időszakkal értek egyet, annak érdekében, hogy egy ágazatokon átnyúló koherencia jöjjön létre a ágazattal. Fontos elemet képez számomra egy puha átmenet a javasolt jelentési formákhoz. Itt egy két éves átmeneti időszakot javasolok, miközben a még már fennálló jelentéstételi módozatokat is fel lehet még használni. Főként a kis és középméretű biztosítókat tartottam itt szem előtt, mivel még csak 2012 végéig várható el, hogy eleget tegyenek a jelentésekkel kapcsolatos előírásoknak, ezért a kisebb biztosítóknak több időt kell adni annak érdekében, hogy elegendő idejük legyen a felkészülésre. A kis és középméretű biztosítók esetében az arányosság elvének erősítése is fontos volt számomra, amely a technikai normák és javaslatok esetében válik nyilvánvalóvá. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezett még javítható, azonban tekintettel az időre csak ezt a né- számomra néhány fontos, fontos néhány javaslatot szerettem volna kiemelni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és természetesen érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólásait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szikluna kolléga, gondolom, Peter Skinner nevében kíván szólni. Peter Skinner mint árnyékjelentéstevő kimenti magát, sajnos nem tud részt venni az ülésen, minden esetre gratulál Bálc úrnak a jelentéstervezethez. A jelentés ugyanis nagyon fontos figyelemre méltó az előttünk álló időszakban, mint ahogy már elhangzott. Ez egy nagyon szakmai dosszié. Figyelembe kell azonban venni, hogy van a Szolvencia 2 keretében egy meghatározott eh, eszköztárunk, és eh, koherens megközelítésre van szükség, hiszen a Szolvencia 2 az egyik legfontosabb szempont. Biztosítani kell, hogy eh, úgy tudjunk előre lépni, hogy a szabályozói eszköztárunk megerősödjön. Három fontos pontot szeretnénk kiemelni. Először is az IOPA jogi felhatalmazása, második a szabályozói paraméterek, harmadik pedig az illikviditási prémium. Ami a jogi kérdéseket illeti, fontos, hogy ne sértsük az esetjogot, különös tekintettel a Maroni ügyben hozott bírósági határozatot, ne lépjünk túl a hatáskörünkön. Ugyanakkor viszont az IOPÁT megfelelő eszközökkel kell felruházni ahhoz, hogy működő képes legyen. Másodszorban az ekvivalenciát figyelembe kell venni, az eszköztár megvalósítása kapcsán figyelembe kell vennünk azt is, hogy harmadik országok hogyan illeszkedhetnek be az EU modellbe. A struktúránkat minden ország számára hozzáférhetővé kell tenni, akik a tagállamokkal üzleten, üzleti tevékenységet folytatnak. Itt a diszkontrátát és az illikviditási prémiumot is figyelembe kell venni. Ez nagyon fontos eszköz a biztosítók számára, hogy a piaci viharok kal szembe tudjanak szállni. És ezeket az eszközöket úgy kell megvalósítani, hogy az konzisztens legyen a jogi precedensekkel. Tehát még egyszer gratulálunk Balc úrnak, és az árnyék jelentéstevő örömmel áll rendelkezésre, hogy együttműködjön önökkel ebben a nagyon fontos témában. Köszönöm szépen az ALDE árnyék jelentéstevője Szilvi Gula, úgyhogy én fogok beugrani helyette, miután nincs itt. A Szolvencia 2 esetében is én voltam az árnyék jelentéstevő. Három kérdést szeretnék most megemlíteni, és eh, nagyon szorosan kapcsolódnak ezek, nem meglepő módon eh, Peter Skinner eh, által felvetettekhez. Először is a lezáratlan ügyek és az illikviditási prémium kapcsán, ezek hogyan kapcsolódnak a hosszú távú befektetésekhez. Itt megoldást kell találni a úgynevezett equity dumping ügyében is. Minden esetre ez felveti a kérdését, hogy hogyan járjunk el. Le kell szögeznünk, hogy mindenféleképpen megoldást kívánunk találni ezekre a kérdésekre, és talán az első szakaszban, az első szinten az IOPÁT természetesen be kell vonni, és a helyi felügyelő szerveket is. Ezzel át is térnék a második pontra, ez is egy eléggé összetett kérdés, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. A szolvencia kettes esetében néhány nyitott kérdést áttettünk, ha úgy tetszik, a delegált jogi aktusok körébe, ez a két plusz két hónapos kérdés. Itt legalább 500 oldalas anyagot kell majd viszonylag rövid idő alatt feldolgoznunk, és ez más csomagok kapcsán eh, is már felmerült, eh, hiszen a pénzügyi szolgáltatások esetében nem engedhetjük meg, hogy kifutunk az időből, és itt a szakbizottságunk esetében is eh, én a 3 plusz 3 hónapos alapértelmezett időkeret mellett szálltam síkra. Szerintem ez így helyes. Viszont az is várható, hogy óriási halmazát kapjuk meg a delegált jogi aktusoknak, amikkel együtt kell majd foglalkoznunk. Tehát nagyon fontos az idő tényező. És ehhez képest vizsgáljuk meg, hogy a szabályozói technikai standardok kapcsán mit tettünk az egyes omnibus esetében. A parlament először is arra törekedett, hogy az ISIS nagyon erős legyen, és mindenféle politikai beavatkozás nélkül működhessen. Itt ugyanis szakmai, technikai kérdéseket akartunk rendezni. Itt nem akartuk természetesen megkerülni a bizottságot, Miután jogi megoldást kívántunk találni, ezért az úgynevezett szabályozói technikai standardokat vetettük fel, majd egy egy nagyon rövid időn belül mentek ezek át egy 1 plusz 1 hónapos időn belül, viszont szeretném elkerülni azt, hogy egy 500 oldalas anyaggal kapcsolatosan kifussunk az időből, éppen ezért talán a 3 plusz 3 hónapos időkeret üdvözítőbb lehetne. A szabályozói technikai standardok esetében, tehát ezen gondolkodtam, most nem azt mondom, hogy ez kőbe van vésve, de végül is azt kell mondanunk, hogy első alkalommal, amikor megkapjuk az 500 oldalt, több időre van szükségünk, hiszen itt rengeteg dologról van szó, és abból indulunk ki, hogy ez egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus legyen. Tehát itt tulajdonképpen ez csak egy ilyen gondolatfelvetés, fontosnak tartottam minden esetre megemlíteni, illetve azt is elmondani, hogy mi volt a rövidebb időszak mellett szóló érvrendszer a szabályozói technikai standardok esetében, nevezetesen az, hogy a szabályozói vagy felügyeleti hatóságok, konkrétan az IOPA kezét ne kössük meg a Maroni ügyben hozott határozat esetére utalt a kolléga. Itt nagyon fontos, hogy egy megfelelő egyensúlyt találjunk, hogy elérhessük a céljainkat. Úgyhogy szerintem még további vitákat kell ebben a körben folytatni, hiszen mindenféleképpen el akarjuk kerülni, hogy semmi más kiút ne legyen, mint hogy nemet mondunk a szabályozói technikai standardokra, hiszen kifutunk az időből. Tehát, hogy visszaküldjük, és aztán megint két hónapot kérünk, mert ez nem lenne egy nagyon indokolható megoldás. Végezetül pedig, ami a harmadik országok kérdését illeti, Péter nevében Edward is említette, hogy meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk a harmadik illetve hogyan működhetnek a harmadik országokkal kötött megállapodások külső és belső szempontból. Arra kell tehát összpontosítanunk, hogy mit kívánunk elérni Európában, és hogy esélyegyenlőséget teremtsünk, de dinamikus módon, biztonságosá akarjuk tenni a dolgokat, mindenkinek be kell tartani a szabályainkat, biztonságot akarunk teremteni a vállalataink számára, de mi történik az úgymond külsősökkel, a kívülállókkal, hogyan ők esetleg versenyképesebbek lehetnek, mert más szabályok vonatkoznak rájuk. Szerintem a jelentéstevő arra törekszik, hogy az átmeneti elismerés kérdését megoldja. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez idővel, öt év során hogy fog alakulni, hiszen a piac is átalakul, más lesz, mint ami amiről ma beszélünk. Tehát mindenféleképpen igyekeznünk kell innovatív, innovatív megállap, megoldásokra. Ez a legtöbb, amit most tehetünk, hiszen ez egy nagyon összetett probléma. Úgyhogy köszönöm a jelentéstevőnek az ezzel kapcsolatos munkáját, és majd további vita keretében meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezt továbbfejleszteni, vagy pedig ezt, eh, mint ahogy eh, javasolta, egyfajta átmeneti eh, közbenső intézkedésként vennénk figyelembe egy öt éves időszak során. És hát egész biztosan, hogy még további részletek is fel fognak merülni, ahogy tovább folytatjuk a munkát számomra, illetve a kollégák számára is. Én ezeket kívántam kiragadni elnökként, illetve a Szolvencia 2-es jelentés tevőjeként. A következő hozzászóló Törkian Epping, aki elmond, elment időközben, úgyhogy Ashleynek adom meg a szót. Köszönöm elnök eh, asszony, és köszönöm Balc úrnak is eh, ezt a rendkívül technikai témában írt jelentést. Nagyon fontos, hogy a technikai standardokat és a delegált aktusokat minél hamarabb letudjuk, hogy a felügyelőhatóságok, illetve a biztosítók elindulhassák, elkezdhessék a munkájukat. Túl ambiciózus ez a jelenlegi elrendezés, éppen ezért egy fokozatosabb bevezetésről van szó. Balcúr ezt felismerte, ehhez gratulálok Balcúr a jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatban hozott egy sor nagyon észszerű módosító indítványt, különösen a soronkénti jelentéstételi kötelezettségre vonatkozóan. A Tartalmilag eh, szükség van ezekre az átmeneti intézkedésekre a harmadik országgal kapcsolatos eh, viszonyokban, illetve eh, arra az időtartamra, amíg ekvivalens jogszabályok nem születnek harmadik országokban, amelyek megfelelnek az európai szabályoknak. Balc úrnak esetleg felvetem azt a lehetőséget, hogy az öt év, mint átmeneti időszak adott esetben nem lesz elégséges, és szükség lehet annak kiterjesztésére. A diszkontrátákkal és az illikviditási prémiummal kapcsolatos módosítókat is üdvözlöm, amelyek a formula meghatározásához hozzájárulhatnak, illetve meghatározhatjuk, hogy milyen a stresszes piac, mi, mi a meghatározása a stresszes piacnak. A politikai felügyelet és ellenőrzés is fontos. Eh, egyetértek eh, azzal, hogy a tagállamok kezében kell hagyni a diszkontráták alkalmazási idejének meghatározását. Nincs több időm Balc úrnak. Eh, köszönöm az eddigi munkát. Köszönöm. Zöldek nevében pedig Gilgul úr. Ähm, Örülök annak, hogy most a felügyeleti architektúra európai zálódásában megtehetjük a következő lépést, már régen megértünk erre, Balcó, úrnak meg kellett tennie a szükséges lépéseket ehhez, nagyon komplex az egész struktúra. Nagyon sok módosító indítvány is született a témával kapcsolatosan. A jelentés azonban nem csak a felügyeleti struktúrát illeti, hanem a lisszabonizáláshoz is lehetőséget nyújt, és ahhoz, hogy levonjuk a tanulságot a válságból. Szeretnék ezzel kapcsolatosan néhány pontot megemlíteni. Az egyik dolog a következő. Sokat beszélünk arról, hogy a hitelminősítők befolyását csökkentenünk kell. A 109 AA cikkben azonban az Omnibus 2 a Szolvencia 2-be bevezeti a hitelminősítéseket, ami véleményünk szerint ez megkérdőjelezhető. Örvendetes, hogy a jelentéstevő erősebb szerepet követel az EBFH-nak, azonban kérdés, hogy ez elegendő ez-e ahhoz, hogy megvalósítsuk azt, amit mi parlamentként követeltünk, nevezetesen, hogy a különböző hitelminősítések prociklikus befolyását csökkentsük. Másrészt a szolvencia kettővel vel a 75-ös cikkben tulajdonképpen óvatosabbnak kellene lennünk, hiszen könnyen a prociklikus jelenséget erősíthetik a szövegben megfogalmazottak. A bankszektorban, a bankágazatban a szövegben említett piacorientált értékelés nincs jelen, most ezt bevezetjük a biztosítók esetében. Kérdés, hogy nincs-e szükség további értékelési pufferekre, hogy csökkentsük a jelenséget. Sokat beszélünk másrészt az adósságválságról. A biztosítási ágazatban azonban kérdéses a jelenlegi helyzet fenntarthatósága, illetve, hogy ott a tőke nem megfelelő allokációjáról beszélhetünk-e. Negyedszerre a biztosítási ágazatban a saját tőke kapcsán problémák merülnek fel, a bank ágazattól eltér a biztosítási ágazat struktúrája. A bank ágazatban nincsenek szigorú minőségi kritériumok, ami a tér 3-at illeti, a bankágazatban sokat vitázunk a pénzügyi ösztönzőkről, az, a bankok esetében a clearing tekintetében. A biztosítók is hasznosítják a származtatott értékpapírpiacok nyújtotta lehetőségeket. Nem kell -e gondoskodnunk arról, hogy ott is ösztönzőket teremtünk a clearing tekintetében. Üdvözöljük a jelentéstevő javaslatait az EBFH erősítésére, és kifejezetten üdvözöljük, hogy a delegált jogi aktusok egy része technikai normákká válik, Majdan azonban fel kell tennünk a kérdést, hogy ezáltal vajon tovább elhúzódik-e a folyamat, hiszen a standardok egy része delegált jogi aktusok révén kerül meghatározásra, a többi standard pedig technikai standardként az egyik dolog a másikra épül gyakran, éppen ezért elhúzódhat a jogalkotási folyamat. El kell gondolkodnunk azon, hogy talán csak a technikai standardokra korlátozódunk. El kell azonban gondolkodnunk azon is, hogy ez milyen következményekkel jár az egyes területeken. Aztán, ami a likviditási, illikviditási prémiumot illeti, úgy gondoljuk, hogy az illikviditási prémium ré, bevezetése révén a biztosítottak biztonsága csorbul, illetve csökken. Észszerű lehet egy anticiklikus mechanizmus bevezetése a szolvencia 2-ben, mint ahogyan a tanács azt az anticiklikus prémium révén meg akarja valósítani, azonban ez a prémium nem vezethet ahhoz, hogy egy biztosító vállalatnak esetében azt a tényállást, hogy nem rendelkezik elegendő alaptőkével, ezt semmibe vesszük. Éppen ezért a jelentéstevő által megfogalmazott korlátozások véleményünk szerint jó irányba mutatnak, mutatnak, alapvetően azonban szeretnénk még további vitát folytatni erről a kérdésről. Mindezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy a további szinteken ne történjen további felvizezése ennek a megfogalmazásnak. A továbbiakban az eredeti javaslatot üdvözöljük, a jelentés tevő részéről. Úgy gondoljuk, hogy a parlamenti demokrácia terébe vissza kell vezetni ezt a témakört. Nagyon sok módosítóra nyilván szükség volt annak érdekében, hogy az egész szöveg olvashatóbbá váljon. A jelentéstevőnek köszönhetjük ezt a javulást. Véleményem szerint azonban az én olvasatomban még sokan nyitott kérdés. Helyesnek tartjuk, hogy általánosságban több időt biztosítunk a megvalósításhoz. Mi örülnénk, hogyha a nagyság szerinti differenciálás hangsúlyosabb lenne. A szöveg 500 milliárdos volumáról beszél, talán hosszabb időt biztosíthatnánk a kisebb vállalatok részéről. Kérdésesnek tartjuk azonban, hogy egy átmeneti egy átmeneti intézkedés, mégpedig a hibrid tőke esetében. Tudjuk, hogy bizonyos biztosítóknak ez érdekében áll. Aggodalommal látjuk azonban, hogy tekintettel a hosszú átmeneti időre bizonyos vállalatok hibrid tőkét bocsátanak ki annak érdekében, hogy ne csak azt védjék, amiük már megvan, hanem hogy a továbbiakban gondolván, hogy 2013 után még 10 éves időszakra számíthatnak, további hibrid tőkét bocsátanak ki. Úgy gondolom ez kérdéses, és nem szolgálja az általunk követen, követett célokat. Aztán a 105-ös cikk egyfajta külön szabályozást vezet be, ahol bizonyos tőkefeltételek csökkennek, ez azonban nem tudom, hogy szolgálja azt az elvet, miszerint a mentességekkel kapcsolatosan szkeptikusak vagyunk. Ez véleményünk szerint egy olyan eset, ahol megkérdőjelezhető ennek a mentességnek a biztosítása. Üdvözöljük a 26-os módosítót, ami a közvetítő irányelvre vonatkozik, jónak tartjuk az ott megfogalmazottakat, és üdvözöljük azt is, hogy a jelentéstevő kötelezettség jelentéstételi kötelezettség, a negyedéves jelentéstételi kötelezettség, ez az 53-as módosító, hogy ezt um, korlátozza a jelentéstevő. Ez ugyanakkor azonban felmerül bennünk a kérdés, hogy olyan messzire kell -e mennünk, hogy valóban megtiltjuk az asset by asset reportingot. Ez azt jelenteni, hogy az 54-es módosítóban megtiltanánk bizonyos kérdések feltevését. Azt hiszem, ez túllő a célon, erről még beszélnünk kell. Összefoglalásképpen tehát a jelentéstevő által felvázolt irányjal egyetértünk, egyes kérdésekben további vitára van szükség véleményünk szerint, és módosítókat fogunk benyújtani. Azonban úgy gondoljuk ezzel együtt, hogy a parlamentnek igenis jogában áll, hogy vitát folytasson a válság által felvetett alapvető kérdések körül, úgy, ahogyan azt megtesszük a bankágazatban is. A biztosítási ágazat kicsit másként néz ki, mint a bankágazat, de őt is érintik a válság következményei, ezért véleményem szerint sok munkánk van még, és örülök, illetve örömmel tekintek a további együttműködés elé. Köszönöm. Ardi, majd Jean-Paul. Számos dolog elhangzott már, és én is köszönöm a jelentéstevő igen alapos és kiváló munkáját. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, a 54-es módosítóval kapcsolatosan miszerint a biztosítóknak és a viszonbiztosítóknak az eszközükről ne kelljen tételes kimutatást adniuk. Én értem az emögött meghúzódó szándékot, itt nyilván a bürokráciát kívánjuk csökkenteni vagy elkerülni, hiszen kisvállalkozásokról is szó lehet. Viszont szeretnék emlékeztetni arra, amit az IOPA-val kapcsolatosan már megszavaztunk a 46-os cikk kapcsán. Itt egyértelműen kimondtuk, hogy az összes szükséges információt meg kell adni, amit a hatóságok a munkájuk elvégzéséhez szükségesnek tartanak. Tehát nem kívánom itt most aláásni a hatóságok hatáskörét a szükséges információkhoz való hozzájutás kapcsán. Az illetékes hatóságokra is gondolok itt a tagállamok eh, illetékes hatóságaira. Nyilván nem az volt a szándéka a jelentéstevőnek, eh, hogy ez történjen, de eh, ebből esetleg fakadhatnak visszaélések vagy csalások. Úgyhogy szerintem ez a kitétel nem fér össze azzal, amiről már szavaztunk a hatóságok hatáskörének kialakítása kapcsán. Én természetesen kész vagyok együttműködni a jelentéstevővel a tekintetben, hogy mindkét szándék valahogy érvényesüljön. Nagyon eredményes a korábbiak nak megfelelően a jelentéstevő eddigi munkája, és gratulálunk Jean-Paul. Président, bref de remarque à cette heure-ci. D'abord pour... Euh, Köszönöm, elnök asszony, euh, hogy euh, szót kaptam. Először is gratulálnék a kollégának ehhez a munkához, amit ezzel a jelentős mennyiségű dossziéval végzett, intelligens eredményeket tud felmutatni. Két dologra koncentrálnék. Először is Eh, az az igyekezet, hogy a Ziopának megfelelő hatáskörei legyenek, ez mindenképpen üdvözlendő, eh, és eh, ebben a vonatkozásban Bukort, Bukhárt javaslatai rendkívül, üdvözlendőek. Ami az illikvitás, illikvitási prémiumot illeti, ott a ciklus ellenességet már említették, ez a meghatározás módjától függ, nem, fogom, nem fogok most a, kitérni a, az átmeneti intézkedésekre, illetve a menetrendre, bár azok is gyakorlati szempontból rendkívül fontosak. Három fontos dologra kell odafigyelnünk ezzel a dossziéval kapcsolatban. Először is a parlamentben elfogadott megoldások legyenek technikailag elfogadhatóak, illetve megfelelőek, mert egy technikai jellegű jogszabályalkotásnál ez is rendkívül fontos. Szeretnénk elkerülni a derogációknak a sokszorozódását, mert akkor nem fog kiderül, kialakulni egy egységes európai piac. A harmadik országoknak pedig segíteni kell abban, hogy igazodjanak az európai szabályokhoz nem szabad a továbbiakban ilyen nehezen olvasható anyagokat létrehozni, amely nagyon különböző értelmezésekre ad lehetőséget. Nagy munka áll előttünk, de ismerve Burkártot tudom, hogy kielégítően fogja elvégezni ezt a munkát, és remélhetőleg a tanács követni fogja. Még 30 másodpercig rabolnám a figyelmüket ez a parlament azt akarja, hogy hatékony legyen ez a munka. Mi alkotjuk a jogot, ezt a, az üzenetet kell eljuttatni. Ami pedig a Meroni jogesetet illeti, a Meroni az egy másik korszakra vonatkozott. A Meroni jogeset nem korlátozza az Európai Parlament jogalkotási jogköreit, mert a helyzet is azóta nagyban megváltozott a delegált aktusok elszaporodása szintén egy probléma, de ott is Nyilvánvaló, hogy az ellenőrzési jogunkat ilyen technikai kérdésben egyéb módon nem tudjuk gyakorolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Borkárd. Tekintettel az időre először is megköszönöm a kollégák hozzászólásait. Ezek igen átfogóak voltak, és Teljesen egyértelműen egyértelmű vált számomra, hogy az elkövetkezendő hetekben az ekvivalenciáról, harmadik országok vonatkozásában a delegált jogi aktusok, a végrehajtás technikai standardok kérdését még pontosítanunk kell, illetve meg kell vizsgálnunk ismét az illikviditási prémiumokat. Ami az átmeneti intézkedéseket illeti, itt jó esélyünk van arra, hogy megfelelő megoldást találjunk, és nagyon örültem, hogy támogatást élveztem a tekintetben is, hogy az IOPA hatáskörét esetleg bővítsük, és nagyon hálás vagyok, elnök asszony, az ön által tett utalásokra, illetve hogy további vitát folytathatunk az árnyék jelentéstevőkkel Strasbourgban is, illetve hogy kétoldalú alapon megállapodott kérdésekben további részletes vitákat folytassunk. Köszönöm szépen, és szerintem jó irányban haladunk. Köszönöm szépen. Fél egy van. Mint ahogy említettem, a sport európai dimenziójának továbbfejlesztésére vonatkozó véleménytervezetet áttesszük délutánra, miután a szavazások meglehetősen kevés időt vesznek majd igénybe, erre mindenféleképpen lesz lehetőségünk. Elnézést hogy eh, ha valaki kifejezetten csak ebben a témában eh, fáradt el ide, de majd akkor a szavazást követően ezt eh, még terítékre vesszük délután.